Okay, colleagues. No, kollégák. Kedves kollégák. Ja. Hagy jelentsen be a következő napirendi pontot. Köz, előgi közlendők. Ilyenek nincsenek, úgyhogy ugorjunk. Kezdjük a szavazást. Az első egy szabályozási javaslat, mely módosítja a 443-as számút, a 2020-as célok elérése érdekében a CO2 kibocsátás tekintetében az új gyártású személygépkocsik esetében. Először jönnek az autók, aztán a furgonok. Mindenki ellenőrizze a gépét, tegye be a kártyát, tartsunk próbaszavazást. Okay. No tehát, betették, Come on, Jorg. Come on, Jorg, get your card in. Mindenki. And can you press a button, join? Mindenki nyomja meg a gombot. Mint mondtam, ez csak próbaszavazás. Mindenki leadta. Lezárjuk. Mindenki a kvótán belül forgatja a kártyáját, úgyhogy kezdjük el. Hozzáteszem. Lichtenberg asszony, hogy általában nagy frakciók azok, akik megpróbálnak, megpróbálkoznak. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Menjünk tovább. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os módosító, ugye? Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 52, 53, 54, 34, 35, 36 egyben blokkban mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következő, a kilences számú. Mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 10.71-be mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 74 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 76 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 77 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 11 és 4 egyben mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Menjünk a 79-re mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 12 mellette, ellene tartózkodók, átment. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadták. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17 és 5 egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette, el, mellette, 19 mellett, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk százas mellette ellene tartózkodók elvetetők. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 30 mellette ellene tartózkodók elvetve. 33 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve. 38-ra megnyitom a gépi szavazást a 38-asra. Kérem mindenki adja le. A néppárt egyel többet adott le, lezárom. 14 mellette, 28 ellen elvetettük. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodó, elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom. Kérem mindenki voksoljon. Néppárt megint egyel többet adott le. Rendben. Lezárom a szavazást. 37 mellette, 5 ellene, senki sem tartózkodott. Elfogadtuk. Menjünk tovább. A kis tehergépkocsikra. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egy kis türelmet, amíg megkapom a tejet. 33-as módosító következő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 34-es és 21-es együtt mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, kérem. Megnyitom a szavazást a 34-esről és a 21-esről. A szocialistáknál egyel több szavazatot látok. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 24-en mellette szavaztak, 17-en ellene, elfogadtuk. 37-es, 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, most a néppártnál van egyel több szavazat. Lezárom. Elutasítottuk 21-21 arányban. Na, még jó, hogy odafigyelek erre a két nagy frakcióra. 36-os mellette ellene tartózkodás, a 36-ost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, ezt elfogadtuk, de azért nézzük meg. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 21-21 arányban. 40-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 40-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-18 arányban. Van egy szóbeli módosító, felolvasom. Így hangzik. It Derived from the application of the multiplier set out in paragraph 1 shall be capped at 2.5 grams CO2 per kilometre per year for each manufacturer. Now I sincerely... Nagyon remélem, hogy mindenki rajtam kívül érti, hogy ez mit jelent. Jelentéstevő szeretne röviden magyarázatot adni? És aztán megkérdezem majd, hogy van-e ellenvetés, jelentéstevő. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A módosítók a szuperkreditekre vonatkoznak, amelyeket elfogadtunk, és ezek megfelelnek a személygépkocsi széndiokszid kibocsátásának korlátozásával itt 2,5 grammot határoztunk meg, most pedig a haszongépjárművek esetében szintén meg, meg elfogadtuk a szuperkrediteket, tehát ugyanúgy a 2,5-ös küszöbértéket kellene elfogadni, és így következetesen járunk el, elnök. Akkor tehát egy kiegészítésről van szó. a 40-es módosítóhoz. Tehát a 40-es módosítónak a kiegészítéséről van szó, ki van mellette. Elősz, először is ki, valakinek van ellenvetése. Matthew. darüber abstimmen lassen. Igen, annyit akartam mondani, hogy valóban szavazni kell erről, de a néppárt azt javasolja, hogy ellene kellene szavazni. Rendben, mondja az elnök, de az ellenvetésen nem él a módosítóval szemben nem, akkor a módosító, mint kiegészítés kerül szavazásra, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük, hogy esetleg nem szavazták el, megnyitom a szavazást. Néppártól egyel többen vannak. Köszönöm. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 16-25 arányban elutasítottuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 42-est. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 13-27 arányban valóban elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk elfogadtuk, tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 51-es, 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 16-osról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 33-9 arányban el, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 27-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-25 arányba, és most a végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Rendben, úgy látom, hogy a néppártól egyet többen szavaztak, most pedig a szocialistáknál van egyet több szavazat. Most rendben vagyunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 36-5 arányban gratulálunk a jelentéstevőnek mindkét jelentéshez. Következő napi rendi pontunk a háromoldalú tárgyalásokról szóló beszámoló jelentés. Először is a három oldalú tárgyalásokról fogjuk meghallgatni a beszámolót a takográfok témájában. Uh, Miercurea trecută, pe 20 martie, am avut cel de-al doilea trialog privind dosarul... Uh, Szerdai napom volt a második uh, találkozó és uh, a tárgyalások ezzel a témával kapcsolatban. Most már ugye az ír elnökség égisze alatt. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nagyon sok Előrehaladás történt, sőt, sikerült a második találkozó során is előrelépnünk, és ahhoz, hogy végső megállapodásra jussunk, az elnökség, a tanács és a parlament a bizottsági szöveget javította különböző területeken. Még mielőtt rátérnék a tartalmi kérdésekre, először szeretném megköszönni a titkárságnak a munkáját, valamint azt a támogatást, amelyet tőlük kaptunk. Állandó támogatás volt ez, és köszönöm szépen mindazoknak a kollégáknak a segítségét, akik részt vettek a munkában, a frakciók munkatársai és az árnyékjelentéstevők részéről. Sikerült tehát javítani ezen az eredeti tervezetem. Nagyon sok intézkedéssel kapcsolatban. Először is arra gondolok, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatban sikerült előrelépéseket elérnünk. Sikerült ezen kívül még a digitális tahográf új funkcióira nézve is előrelépést elérnünk, és mindezekkel kapcsolatban, amelyek a digitális tahográf karakterisztikáira vonatkoznak. tehát hogy az adatokat megmutassák a személygépjármű vezetőjének, illetve hogy felhívják, felhívja a figyelmet a problémákra vagy az esetleges veszélyekre is. Tehát ez a cikk figyelembe veszi mindazokat az agályokat, amelyeket a parlament már az első olvasát során megfogalmazott. Arra gondolok például, hogy külső eszközök használata hogyan valósul meg a digitális tahográfok tekintetében. Valamint azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet garantálni a nyílt versenyt ezen termékek piacán. Ami pedig a műhelyek műhelyeket illeti. Nos, hát itt az ellenőrzések fontosságára hívtuk fel a figyelmet, valamint az ellenőrök képzésére, és azt hiszem, hogy ezen a ponton is nagyon sok gondolatunkat sikerült beépíteni a szövegbe. Ezen kívül a jogszabály szociális jellegét is erősítettük. Az új generációs digitális tahográfok a kamionok esetében nagyon sok nehézséget vontak magukba. A módról megbeszélők során a parlament erőteljesen fellépett azért, hogy a szociális területeken való jogalkotás erősödjék, Elég érzékeny és kényes kérdésnek bizonyult ez, mert az elnökség már a kezdetektől elég elutasító volt ezzel kapcsolatban. És már a kezdetek során igyekezett ezeket a szociális feltételeket, vagy a feltételrendszert hát gyengíteni. De facto elmondható az is, hogy az Európai Bizottság e területen a parlament módosítóit ellenezte. Ugyanakkor sikerült azért az Európai Bizottsággal dülőre jutni abban, hogy a bizottság nyilatkozata e szabályozás 2006-os felülvizsgálata tárgyában, illetve tekintette a azokra a nehézségekre, amelyek a tárgyalásokon érezhetőek voltak, és amelyek egyébként akár el is akaszthatták volna a témadosszié tárgyalását, úgy arra az álláspontra helyezkedtünk mi is, hogy a legfontosabb, hogy az megvalósuljon, hogy bizonyos kivételek a tanács számára eh, lehetségesek legyenek, abban az értelemben, hogy a 7,5 tonnás ö, súlyhatár tekintetében egyszerűsödjön a helyzet. Az egyébként nem kereskedelmi, vagy, vagy általában nem kereskedelmi célú gépjárművek esetében, ami 100 kilométeres rádiuszt jelenti a, a adott cég telephely körüli körben. Nos, ez a három oldalú megbeszélések során felmerült. Az egyetlen lehetőségnek bizonyult az, ami a végső szövegben található, annak érdekében, hogy a parlament álláspontja valamiképpen érvényesüljön, különösen a nem ö, fő hivatásos ö, gépjárművezetők esetében. A parlament követelései e tekintetben végső soron megvalósultak. Még politikai súlyú kérdésnek minősíthető az is, hogy a tagállamok e, felügyeleti illetékes hatóságot a megfelelő eszközökkel fel kell szereljék a távkommunikáció tekintetében is. Annak érdekében, hogy ne akadályozzák munkájukkal a forgalmat feleslegesen. A tanács elég erőteljesen ellenkezett ezen intézkedések bevezetése ellen, azzal érvelve, hogy túl költséges volna ezeknek az eszközöknek a beszerzése a tagállami hatóságok számára. A gazdasági válságra való utalással érveltek, általában a tagállamok is, de általában a közlekedési ágazat egészére hivatkoztak. És arra, hogy nagyon nehéz volna és költséges a vállalatoktól megkövetelni, hogy új digitális eszközöket szerezzenek be, miközben a tagállamokban nincsenek minimum előírások sem jelenleg ezekre az eszközökre. És hogy végső soron ez akár akadályozhatná a közúti forgalom gördülékeny menetét. Aztán végül továbbra is nagyon nehéz volt megoldást találni a delegált jogi aktusok alkalmazása tekintetében. Már az elején érezhető volt, és világosá vált, hogy e műszaki specifikáció esetében delegált jogi aktusok nem alkalmazandóak, nem alkalmazhatóak. Az én célom az volt, hogy egy olyan szöveg jön létre, ami jogilag megáll, megfelel az Európai Unió szerződésének, és az Európai Parlament jogosítványait is megfelelően érvényesíti és alkalmazza. Tehát a három, mind a három intézmény afelé kell haladjon, hogy lehetőség szerint az alap, már az alapszabályozásban a lehető, legtöbb olyan feltétel bekerüljön, amely a végrehajtás céljait segíti. Az április 6-i legutolsó tárgyalási, háromoldalú tárgyalási forduló során a két további pont is napirendre kerül, majd tehát egyrészt az a kérdés, hogy a, a tahográf automatikusan lekapcsolja, amikor a motort lekapcsolja az autóvezető. Másrészt az a kérdés, hogy a tagállam egy-egy időszakban korlátozza-e a 85 napos érvényességi határidejét, határidőt. Ezek elég nehéz, bonyolult és alapvetően technikai vagy műszaki jellegű szakmai kérdések, a tanács ismereteink szerint a parlament másik két fő pontját elfogadni látszott, tehát az, hogy ez egy, egy minimum színvonalát meg kell határozni ezeknek az eszközöknek, műszaki szempontból is, és hogy a nem hivatásos gépjárművesetők kikerülnének a rendelet hatája alól, tehát és a 100 kilométeres telephely körüli rádiusz, illetve a 7,5 tonnás súlyhatára a gépeművek esetében. Az árnyékelőadók és a frakcióknak, a frakciónak és a csapatnak köszönöm a munkát. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy ha van valakinek kérdése, akkor ezt meghallgatjuk de van egy parlamenti álláspont, és ez az álláspont, ezért nem fogunk vitát rendezni. Tehát csak kérdéseket lehet föltenni ma délelőtt. Lichtenberger asszony és Perkins úr két szót. Tessék, Lichtenberger asszony. Ja, und genau... Igen, ezt majd először beszélünk el tárgyalás először. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, aki oroszlánként küzdött a parlament pozícióját megvédendő. Ugyanakkor azt is meg kell mondjam őszintén, hogy a tanács hozzáállása ebben a kérdésben szerintem botrányos. Tudnilik, két stratégia között kellene választaniuk. Egyrészt egy olyan szabályozást jöhet létre, amelyek oly sok luk van, mint az ementális sajtban, és semmiféle eredménye nincs, vagy egy olyan digitális tahográf felszerelését követeli meg, amelynek a szabályozása nem megfelelő. Őszintén meg kell mondjam, hogy botrányos az, amit a tanács így csinál. Ez végső soron arcú csapása mindazoknak, akik, akik egy kicsit is szakmai szempontból ismerik ezt a témát, és ismerik a, közleked, a, úti, a közúti közlekedés problémáit. Őszintén meg kell mondjam, hogy nagyon keményen kell megfogalmazzuk ezt, mert a tanács itt, itt e, egyfajta zsarolással él, és ezt nagyon keményen meg kell mondjuk. Elnök, köszönöm, Pirker úr. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem volna pusztán, mert nem pontosan tudtam érteni, hogy a kivétel e, feltételek hogyan érvényesülnek. Tehát a Tehát az első, az úgynevezett kézműves fektre vonatkozó szabályozás kivétele, ez a 100 kilométeres rádiusszal talán megvalósul, a másik kivétel pedig a 13-as cikkre vonatkozik, ahol dönt, olyan döntést hoztunk itt a szakbizottságban, hogy kivételt élveznek a, a, az építési célú anyagok ki- és beszállítása, tehát mert építési hely kivétel. Tehát ez erre vonatkozóan tettünk javaslatot, és a 3,5 tonna volt a javaslatunk 2,8 tonna helyett. Ezekkel a pontokkal kapcsolatban hogy áll pontosan a tárgyalás? Még mielőtt választ adna a jelentéstevő, itt ugye a, pub, a publikus fórumokon az az érdekes, hogy most folytattunk bizonyos tárgyalásokat, tehát emlékeztetni kellene a jelentéstevőt arra, hogy mi is a parlament álláspontja ezekkel a kivételekkel kapcsolatban, úgyis ez az a szálláspont, amelyből ki kell indulnunk a tárgyalások során. Ferber úr, akkor ez egy kérdés? Elfogadom, hogy a stratégiát meg kell, nem lehet meg, tárgyalni, azért jól lenne látni a menetrendet, hogy mikor melyik téma kerül napirendre, hogy a jelentéstevőt megfelelően tudjuk támogatni a tematikus ügyekben és a következő hetekben, hónapokban. Akkor a következő trialógus során azt hiszem ez nem lesz egy nehéz kérdés. Április 10-én lesz majd még egy tárgyalási forduló. Lichtenberger asszony el is mondta, ez ugye ez a koreper utára esik, és addig ugye elég sok ilyen kis játszma lesz még, tehát akkor április 10 a következő időpontunk. Pörk úr, esetleg le tudná nyomni a gombot, mert különben nem halljuk. Uh, Nos tehát, ahogy hangsúlyoztam a bevezetőmben, az Európai Bizottság nagyon világosan a parlament módosítói ellen szólalt fel a szociális témákat illetően. Ami az építési területekre való ki- és beszállítást illeti, az építési anyagok kivételét, a bizottság teljesen, teljesen ellene volt annak, hogy ezt másképp kezeljük, mint mondjuk a a, a, a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos teherforgalmat, vagy egyebet. Tehát ilyen értelemben a parlament összes módosítója ellen szólalt fel az Európai Bizottság, beleértve ebbe a, a 2,83,5 tonnára való emelését a súlyhatárnak. Az egyetlen kivétel, amelyet igyekeztünk megvédeni, és amelyet feltételként szabtam a, a megállapodással szemben, hogy az a hármas cikkben 100 kilométeres rádiusz megállapodásra kerüljön, illetve a, a súlyhatár és a nem hivatásos vezetőkre vonatkozó feltételek, kivételek. Ezek rendkívül fontosak, hiszen a KKV-k szempontjából, amelyek jó részt nem hivatásos sofőrökkel szállítanak, ez létfontosságú lehet tehát ezekkel kapcsolatban, mintha a bizottság sem ott van száz százalékig ellenző állásponton, és itt, itt ezekkel kapcsolatban van remény még a tárgyalásokra. Rendben, köszönöm szépen. Ahogyan elmondtam, április 10-én lesz a következő trialógus. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő is egy kicsit messze van még ettől a állásponttól, tehát néha arra van szükség, hogy egy kicsit lebegtessük a dolgokat. Majd meglátjuk, hogy mi az, amiben siker, meg, sikerül megállapodni, mi az, amiben nem, és majd azt itt el fogjuk mondani ezen a fórumon. Ezzel kapcsolatban, Csazin? Igen, különféle hozzászólásokat hallottunk, ám az fontos, hogy tájékozódjunk tájékozódjunk, hogy hol állnak a pontok, hol állnak a tárgyalások, és a saját kormányainál éljünk nyomásgyakorlással a konkrét pontokkal kapcsolatban, amelyeket éppen tárgyalnak. Jó, rendben. Lehet, hogy egy kicsit sokkolni fog Jazin, de ami az Egyesült Királyságot illeti, Foster asszony sokkal inkább befolyás alatt áll, mondjuk úgy. De felírtuk, amit gondolsz, és Benyén úr is természetesen. Akkor következne a tenté, március 21-e lesz a következő a ülés. Ertog úr. Egyébként pedig Gurmai asszony nem véletlenül van közöttük, attól még ők jó barátok maradtak. Természetesen, igen, igen, elnök úr. következőkről szeretnék beszámolni. A találkozóra nagyon jó légkörben került sor, nagyon gyümölcsöző volt a tárgyalás, és ami a technikai szolgálatokat illeti, hát azt hiszem, hogy rendkívül hatékony alapokat teremtettek a trialógushoz. Az első trialógus során abban állapodtunk meg, hogy az asszisztensek és a kollégák majd együttműködnek annak érdekében, hogy jobban előkészítsék a terepet a trialógus számára, és ez meg is történt. Ami pedig a trialógust illeti, hát itt három alapvető kérdésről esett szó, a négyes bekezdés, illetve a preambulum bekezdések a koridorokkal kapcsolatban, illetve az egyes bekezdés kerültek meg tárgyalásra. Ugye itt alapvető definíciókról volt szó, amelyeket a dokumentumban alkalmazunk. Ezek rendkívül fontosak, mert különben nem logikus az egész dokumentum, és nem kiegyensúlyozott. A végkövetkeztetések a trialógusból a következők voltak. A tanács konstruktív próbál lenni a négyes bekezdésben, vagy fejezetben, amely a koridorokra vonatkozik. Itt a részletekkel kapcsolatban az Európai Parlament álláspontja és a tanács álláspontja között azért van még némi távolság, de azt is tudnunk kell, hogy jó szándék húzódik meg a tanács döntései mögött, és megpróbálják ezt a hézagot betölteni, vagy közelíteni az álláspontokat. A második fontos gondolat az az, hogy a tanács elfogadta az Implementing Act-et, amely az európai bizottság szempontjából is fontos lépés volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez két nagyon fontos fejlemény volt az Implementing Acts, illetve a négyes fejezet kapcsán. Nagyobb rugalmasságot kér a tanács két fontos kérdésben. Az első, a tagállamok általi finanszírozás kérdése. Ez az 1.4-ben szerepel, ami a pénzügyi támogatásokra vonatkozik. A második kérdés pedig a rugalmasság. Itt megint csak a finanszírozás kérdése merült fel a parlament pedig kérte a nagyobb rugalmasságot az ütemterv területén, tehát a 2030, illetve 2050-es időpontokra vonatkozva. Ugye a jelenlegi helyzetben gazdasági szempontból, és főként a finanszírozás szempontjából nagyobb rugalmasságra van szükség. Tehát ez a két kérdés volt fontos számunkra, azonban nem köteleztük el magunkat semmi mellett, és a tanács álláspontjához nem kötjük magunkat. Mi ugye azt mondtuk, Az időpontokkal kapcsolatban ugye mm, fontos számunkra ezt világosan látni, ugye itt nagyobb rugalmasságra van szükség, hiszen rendkívül hosszú távról beszélünk. És aztán a dokumentumban vannak olyan fejezetek, például a kettes és a hármas fejezet, amelyek a technikai követelményekre vonatkoznak. És hogy végül a bevezetőmet lezárjam, a következőket mondanám még el azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy alapvetően pozitív a tárgyalási klíma, és a tanács úgy tűnik, hogy elindult a parlament irányába, fontos pontokkal kapcsolatban hajlandónak mutatkoznak a kompromisszumra. Azonban ők is azt kérik, hogy a parlament is rugalmas legyen olyan kérdésekben, amelyek számú, számára rendkívül fontosak. Köszönöm szépen. Ertug Köszönöm, elnök úr, képviselőtársak. Még egyszer szeretnék néhány részletről szólni, hogy jobban lássuk át, miről is folyik a vita. A komucakhoz kollega a négyes fejezetről beszélt, itt a, a folyósó struktúra megállapításról van szó, ez az egész jogalkotásnak a, a, a magja és a lényege voltak éppen. Nagyon sok pozitív pont van itt, amely a három modulum tárgyalásokon megállapodást tárgya lehet, és persze vannak különbségek, ezek különösen a négyes fejezetben találhatóak. A parlament saját felhatalmazása alapján továbbra is erőteljesen fellép a, a folyósó struktúra fenntartása mellett és a, a folyósó platformok mellett a folyosóra vonatkozó koordinátorok, koordinátor, koordinátorokat pontosan meg kell határozni, minden folyosóra az ért e TMS és a Motorways of the Sea folyósokat is beleértve. Rendkívül fontos számunkra az is, hogy mindebbe bevonjuk megfelelő módon a helyi és regionális szintek ezeket az infrastruktúra tervezés folyamatába. A tanács ezt elég nehezen fogadja el, ám reméljük, hogy a következő trialógus során valamilyen fogal, megfogalmazásban dűlőre jutunk. Mind a három pontban sikerre juthatunk. Az első múlt heti jelentés fordulóban felmerült, hogy vannak különbségek abban, hogy végső soron a folyósókat, illetve a platformokat hogyan kéne összeállítani, Először a tanács részéről arról beszéltek, hogy adhok munkacsoportokban történne ez. Ezt sikerrel hárítottuk, és egy állandó, stabil, érvényes modellt állítottunk fel a folyós, folyósó fórumok formájában, amelyek konzisztens alapot nyújtanak, a koordinátorok eh, elnöksége alatt tudnak tárgyalni, illetve érvelni. Ez nagyon fontos. Ami a koordinátorok szerepét illeti, itt az alapvető feladatokban meg tudtunk állapodni, és egy pótlulagos koordinátort kijelöltünk az ETMS-re és a Motorways of Ebben is sikerre jártunk. A kompromisszumos szöveg, amely a helyi és regionális önkormányzatok bevonását érinti a, a folyósó platformban, jó irányba tett első lépésnek minősíthető, ám további lépések lesz még szükség. Még egy pont, amely bizonyal felmerül majd a következő trialógusban, a Connecting Europe eszköz tárgyalása során, végső soron azt érinti, hogyan illeszthető vagy, vagy szinkronizálható a mostani rail freight folyósók rendszere a mostani ö, alaphálózat folyósókkal. Egy olyan megoldásra törekszünk, amely rugalmas ahhoz, hogy egyrészt egy, egy kettő struktúrát teremtsen, másrészt funkcióképes, működőképes legyen. Ennek érdekében fogunk tárgyalni. Ami az egyes fejezetet illeti, említésre került az is, és rövid erről is szólnék, hogy a egyes cikk négyes pontjában a kötelező jelleg és a határidők tekintetében a tanács minden rendelkezésre álló eszközzel arra törekedett, hogy ezt felpuhítsa, felhigítsa, ám ez nem talált nálunk támogatása, és a parlament álláspontját világosan megjelenítettük, és ragaszkodtunk ehhez nem engedjük a, a finanszírozási eh, legeket, illetve a menetrendet, a határidőket is 2015-ig tartottuk, ám szükséges lehet, hogyha, ahogy Komozakis úr is említette, hogyha 2050-ig tervezzük a, a, a, a hálózatokat, akkor bizonyos rugalmasságot megengedjünk. Ám 2030-ig feltétlenül megkötöttük az álláspontunkat. Ami az egyes fejezetben található definíciókat, meghatározásokat illeti, fontos, hogy az ünnep európai hozzáadott értéket is meghatározzuk, új módon még hozzá, hogy a tanács és a parlament ugyanezt értse ez alatt. Egymás felé elmozdultak ugyan a felek, e tekintetben, ám vannak még olyan pontok, amik a legközelebb terítékre kell kerüljenek és finomításra szorulnak. Egészében azt hiszem, hogy jó, sikeresek, nagyon sikeresek voltunk, a tanács készen áll a, a, a társadalmi gazdasági feltét költségek elemzésére, és egy általában a hatásvizsgálatok légkörének erősítésére. Ez, ez is siker részünkről. A parlament tehát sikerrel járt abban, hogy a tanácssal való együttműködésünkben a mi kategóriánkat, például a fenntarthatóság, hatékonyság, és a felhasználók előnyei tekintetében érvényesítsük. Ezek fontos pontok, és a következő hetekben afelé azon fogunk fáradozni, hogy a meghatározások körében világosan megjelenjen a Connecting Europe Facility-vel való illeszkedés is. Tehát úgy gondoljuk, hogy ebben is sikerrel járhatunk, és az Európai Bizottság és a Tanács részéről is érzékelhető a szándék ez irányban. Ennyit szerettem volna tudatni önökkel, a következő triológus április 25-én lesz. Köszönöm. Thank you very much. Before I open up for questions... Köszönöm szépen, mielőtt megnyitnám a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek föl. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arról, hogy nem vitáról van szó, hanem egyszerűen egy beszámolóról. Tehát a, a beszámolókat a az ilyen jellegű jelentéseket nem bocsátjuk ismét vitára. Úgyhogy egy rövid beszámolóról van most szó, nem, és er, ehhez kapcsolódóan kérdéseket lehet föltenni, tehát a jelentéstevőketről, jelentéstevőket arra kérem, hogy ezt tartsák majd észben. Ma ugye van időnk, de amikor a vasúti dossziéhoz érünk, akkor nem lesz, nem lesz idő arra, hogy mindig a jelentéstevők 10 percben számoljanak be a háromoldalú tárgyalásokra. a Szendel, asszony, Pelker úr, szeretnének kérdéseket föltenni, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően egy-két konkrét kérdést szeretnék föltenni. Egyetértek az előttem szólóval. Valóban rugalmasságot látunk a jelenlegi struktúrában, és ez egy igen innovatív része ennek az egész gyakorlatnak. Ugyanez vonatkozik az időkeretekre is. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy bizonyos időhatárokat meg kell határoznunk az infrastruktúra elemeire vonatkozóan. Egyetértek hogy abban, hogy mindenképpen be kell tartani a határidőket, és nézzük, hogy ö, mik is a kérdéseim. A bizottság a különböző koridorok szétválasztására tett javaslatot. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a jelenlegi rendszerben a koridorokat illetően már megállapodás született, a közlekedési koridorokat megpróbálják megfelelően irányítani, összevetve a CFM. És amennyiben jól értettem, Tallinn, Velence, Ancona, valamint Varsó, egészen Rotterdamig terjedne. Nos, hát ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy vannak-e kérdések, de hát én pontosan azt próbálom most kifejteni, mondja eljárás a Szender asszony, tegyék fel a kérdéseket, mert azt hiszem, hogy itt mindarról beszélünk, amelyre már, amelyről már sikerült megállapodnunk, ezt már ismerjük, tudjuk, hogy miben állapodtunk meg, inkább most arról kellene beszélni, nem arról, ami az első trialógusban került megvitatásra, tehát ne menjünk bele ismét a már lezárt ügyekbe, hogy mik is a koridorok, és így tovább. Ez ugyanis egy olyan téma, amelyet már megtettünk, tehát erről már beszéltünk. Elnök úr, én csak azt kérdezem, amit a bizottság javasolt, és amely egyébként ránk is vonatkozik a tenhálózatokkal kapcsolatban. A kollégákkal kapcsolatban szeretném, a kollégáknak szeretném feltenni ezt a kérdést, hiszen itt egy új dologról van szó. A bizottság megpróbálja most az álláspontját kikristályosítani. Nem akarom újra megnyitni a vitát ezzel kapcsolatban, nem erről van szó, hiszen a bizottság itt most beszélt már arról is, hogy hogyan is néznek ki a vízi utak, 38 vízi kikötőről van itt szó, egy listára van szükségünk, és arról, hogy pontosan miről is beszélünk. Én azért szeretném tudni, hogy mik változtak meg, milyen elemek változtak meg a, a tárgyalás során, hiszen ez fontos tudnunk. Nincsenek változások, mondja az elnök. Pörke úr. Két konkrétabb kérdésem volna. A koordinátorok utaltak arra, hogy elfogadták a alap a magfolyósót, ha jól értettem, ám Ertug úr azt mondta, hogy vannak itt különbségek is. A konkrét kérdésem abban áll. Elfogadták-e azt, hogy tíz magkoridor áll fenn összességében? Aztán a koordinátorok kérdését elfogadták. A kérdés azonban az, hogy vajon az ellenőrzési eszközrendszert is elfogadták-e úgy, ahogy mi javasoltuk, és hogy az ebből eredő következtéteseket is, tehát mi van akkor, ha nem tartják be ezeket, az erre vonatkozó konzekvenciákat is elfogadta az Európai Bizottság. Mr. Gross. Gross úr. Egyszerű kérdés, elnök úr. Mind a két jelentése vonatkozik. Mindig kerestük a koherenciát a tenték és a Connecting Europe Facility között. Csak azt akartam tudni, hogy a mostani, a dolog mostani állása szerint ez a koherencia a két témadosszié között, annak sok vetületek között hogy áll, hogyan, és hogyan biztosítható ez a triológus további menetében. Csak egy rövid kérdés lenne, ugyanis itt az Implementing Acts-ről esett szó, nem tudom, hogy ennek kapcsán a tanács tett-e javaslatokat a delegált jogi aktusok szempontjából, illetve a végrehajtási aktusok szempontjából. Elnök? Elnök úr, talán ez az én hibám volt, ugyanis én, amikor utaltam a, a függelékekről, és talán itt megjelent ugye ez a probléma a tárgyalások során. Ugye itt az Európai Parlament módosításai, illetve a tanács módosítási javaslatai szerepelnek. A bizottság az elmúlt heti tárgyalások során világosan elmondta, hogy az összes módosítás egy, egy összhangban van a, módosi, a módszerekkel. Tehát minden változás és a módosítások, amelyek a parlament részéről érkeztek, még ezeket azonban nem fogadta el a tanács, és természetesen a pozícióink még nem kaptak támogatást. Ugye aztán mindezt színezi még a horvát csatlakozás, és a térképekkel kapcsolatban még nagyon sokat kell vitáznunk a következő trialógusok során. Ami pedig a végrehajtó jogi aktusokat illeti, a tanács azt mondta, hogy el tudja ezeket fogadni. Köszönöm. Mr. Herzog, anything to add? Ertug úr, van a -e hozzátenni valója? Igen, köszönöm. A kérdéseket is. Először is Ajala Szender képviseltem kérdése, hogy az egyes koridorok összeillesztése hogy történik. Én megpróbáltam erről beszámolni. Az a jelentéstevőként az a feladatunk, hogy a parlament álláspontját képviseljük. Ugyanakkor arra is törekszünk persze, hogy ahogy leírtam, egyszerre két célt elérjük. Másrészt egy kettő struktúrát, másrészt a működőképességet biztosítani az Európai Bizottságot is felhívtuk arra, hogy a következő trialógusok dolgozzon ki egy javaslatot arról, hogyan gondolja ezt el, azt, hogy a e kettős célt hogyan érhetjük el. Azt a kérdést, illetően amit Gross úr tett fel, hogy áll fel a Connecting Europe Facility és az irányítás közötti koherencia, számunkra is fontos, és a definíciókban is megvalósult ez. Persze a titkársággal amely mind a két jelentést figyelemmel kíséri és követi, ott kell arra figyelemmel lenni, hogy a definíciók egymással passzoljanak, és a trilógusban is folyton utaltunk arra, hogyha valami számunkra nem volt világos, akkor menjünk vissza, és mind a két jelentéstevő tárgyaljon, beszéljen a meghatározásokról, hogy ez illesztés megvalósuljon. Tehát mi is figyelünk erre, hogy egységesen ö, lépjünk előre, és ebben sikerrel jártunk. Nem könnyű persze, különösen négy vagy hat jelentéstevővel, ám a lehetőség szerint törekszünk erre, és mind a két jelentés, ö, jelentéstevői ott rajta vannak ezen. Pirker úr, hogy mennyire elfogadottak a, az alaphálózatok, a tanács is elfogadta, hogy két szinten mozgunk, és elfogadta ezt a a megközelítést, ami pedig az ellenőrzési mechanizmusokat illeti, meg kell említsem, hogy mi nem vagyunk készen ezzel. A bizottság, a tanács lépett a mi irányunkban, és arról nyilatkozott, hogy hajlandó elfogadni a koridor platformokat, vagy koridor fórumokat elfogadni. Nem az a lényeg, hogy hogy nevezzük őket, hanem az, hogy működjenek egyébként. Ám még nem vagyunk végén a tárgyalásoknak, várjuk a tanács reakcióit, a következő triológus során hogyan nyilatkoznak ebben a kérdésben, és ez illeszkedik az, amit Komucakis kollégám mondott a, a, a végrehajtási jogi aktusokkal. A parlament alapvetően körültekintő és óvatos az Európai Bizottság kompetenciájának tekintetében, hogy mit adunk át és mit nem, ám fontos és helyén való lépés az, hogy tudassuk az Európai Bizottsággal azt, hogy milyen út áll előttünk. A koridorokkal kapcsolatban figyelemmel vagyunk, utolsó mondatom, ezekre a kérdésekre a következő triológus során is. Michael, did you want to come? I'm getting... Michael, te is szót kértél. Most már aggódom, mert a tanács soha, de soha soha nem tart nyilvános vitát arról, hogy éppen most mi történik, és akkor nézzük meg, hogy mi van itt. Minél, minél inkább belebonyolódunk a vitába, annál inkább kiadjuk a saját álláspontunkat, és ezért próbálnám ezt rövidre zárni. Éppen ezzel kapcsolatban akartam mondani valamit. Nagyon szépen hangzik ez, csodálatosan folyik a dolog, ezt halljuk, ám a lényegi pontok meg nincsenek és napi renden. És ebben nincs egyesség ezekben hogy a tanács eh, olyan nagyon hajlékony most, de hirtelen megkeményedhet. Alapvetően azt kell mondanom, hogy zárt körben kell az ilyen vitákat eh, tartanunk, mert a tanács így teszi. Nem szabad előre eladnunk a, a, a főérveinket. A, persze, a koridorok ügyében egyeztetni kell, a bizottság kell megmondja, hol vannak a különbségek, ezt a listát ma sem kaptuk még meg. Persze, hogy koherenciára van szükség. A másik dolog a pénz. Nekünk is, magunkat is ö, korholnunk kell, nem tudjuk mennyi pénzt kapunk. Nagyon szép listánk van, ugyan a tanácsnak megvannak a maga érvei, ám hát nem vitattuk még meg ezt. A, fő, a fő kérdések még csak most jönnek majd. Tehát, hogyha az a benyomásunk, hogy minden csodásan alakul a tanácssal kapcsolatban, hát legyünk nagyon-nagyon-nagyon körültekintőek. Az apróságban lehet, hogy megállapodunk velük könnyen, ám a többit Eh, halogatják a többi fontos kérdés, ott fogunk összecsapni. És semmiképpen sem nyíltan kell eh, ezeket a vitákat lefolytatnunk, amit mindenki végighallgathat. Valóban nem tetszik az, hogy, hogy, hogy ahogyan ezt a vitát folytatjuk. Nem azért vagyunk itt, hogy nyilvános vitát folytassunk. Hát ennyi erővel már egy levelet is küldhetnénk a tanácsnak, George. Igen, köszönöm szépen, elnök úr a félreértések elkerülése véget. Igen, nagyon is figyelemmel követtem azt, amit mondott. Én is óvatosan jártam el a bevezetőm kapcsán, és a előző tárgyalási kör jó hangulatban zajlott, de ez nem jelenti azt, hogy a tanács minden el fog fogadni, amit a parlament akar. Ez egyált, az első találkozónak volt a benyomása, azonban a tartalom a legfontosabb lényegi kérdés lényegi rész még nyitott, és ezért nekünk mindenképpen ragaszkodnunk kell a mandátumunkhoz. Hogyha valami mást mondanánk, az nem lenne helyes elnök. Lépjünk tovább, lépjünk tovább, mert pontosan ez itt a lényeg, hogy ahogy bele kezdünk, rögtön bele is bonyolódunk a vitába. Az elnöki feljegyzésekben az szerepel, hogy emlékeztessük a képviselőket, hogy ez egy formális eljárás, és nem szabad, nem szabad tartalmi vitát folytatni. Nos, én kudarcot vallottam itt ebben az elnöki feladatban. Itt pusztán beszámolóról van szó, tehát jelentést kapunk a háromoldalú tárgyalásokról, nem pedig a részletekbe kellene belebonyolódni, tehát beszámoló, jelentés, erről van szó. Kérek mindenkit, hogy ezt tartsák szem előtt. A 70-es szabály alapján azt mondhatnánk, hogy a 70-es szabály a parlamenti álláspontot alásra, és akkor visszamehetnénk a szakbizottsági elnökök ülésére, tehát teljesen, teljesen ö, rossz úton vagyunk. Riké úr, Alessanders asszony, szeretném emlékeztetni önöket, hogy nem szabad tartalmi vitába bonyolódni, jó? De megadom a szót Riké úrnak. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A múlt héten a Connecting Europe Facility témájában megtörtént az első három oldalú tárgyalás, és a legfontosabb gondolatok terítékre kerültek. Gyorsan szeretném elmondani, hogy hol tér el a véleményünk a tanácsétól. Természetesen ott vannak a számok, az adatok, ezekről beszéltünk az MFF kapcsán, illetve a rugalmasság bevezetése, a pénzügyi eszközök alkalmazása, ezek voltak a problémás kérdések. Aztán a delegált aktusok és a végrehajtási aktusok kérdése természetesen a parlament a delegált aktusokat szeretné, a bizottság és a tanács pedig a végrehajtási aktusokat. Aztán a függelék kérdése, illetve bizonyos szabályok, gondolok itt az áfa bevezetésére többek között, illetve a, a finanszírozásba bevegyük-e az átfogó teljes körű hálózatokat, vagy sem, illetve a különböző utakat, ami pedig a, az energiával kapcsolatos iránymutatásokat illeti, ami az energia kapcsán a függelékben szerepel, ezzel a bizottság, bizottság nem ért egyet, tehát nem ez a, a közlekedési bizottság célja, de azért általánosságban azt mondhatom, hogy ez nagy mértékben akadályozni fogja az adott témában a vitát. Tisztelt elnök úr, ennyi a rövid beszámolóm, de azt elmondhatom, hogy továbbra is nagyon jó hangulatban folynak a tárgyalások. Mrs. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt akartam csak megerősíteni, amit képviselőtársam az imént kifejtett, és hozzáfűzném azt is, hogy a finanszírozó hangfőznünk. Tehát, és erről tájékoztatnunk is kell, hogy néz ki a helyzet. Az MFR keretében a tanács ö, ha nem nagyon volt hajlékony, most sem hagyhatjuk, hogy mindent ránk erőltessenek. A CEF körében együtt döntési jogunk van a felosztást illetően. Ezt érvényesíteni kell. Ettől eltekintve a két rendelet harmonizációjában, tehát az iránymutatások és a CEF felmerültek, és azt is elmondták, hogy a, az irányítások definícióját kell érvényesítenünk, és erről kapcsolatban még tárgyalnunk kell a harmonizáció ügyében. Köszönöm. Van-e még kérdés a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatban? Hogyha nincs, akkor köszönöm szépen, de Felber úr, tessék csak a parlamenten belüli körben szerettem volna az adózási csoport, illetve irányítási csoport és a Connecting Europe facilities foglalkozó kör egyeztetésről beszélni. Azt nem lehet minden szakbizottságban azt mondani, hogy, hogy nekünk több pénz kell, az irányító csoport meg azt mondja, hogy nincs pénz. Tehát a parlamenten belüli egyeztetés ebben a tekintetben a finanszírozás ügyében hogyan áll? I, I sit on that committee and your description of it's a very good one, Mr. Elnök úr, igen, ez a bizottság az ön leírása alapján igen jó bizottság. Azt hiszem, hogy húsvét után lesz egy következő ülésünk, én, a ülés, én erre sajnos nem tudok elmenni, de majd Dominik részt vesz rajta. És ezzel két legyet ütünk le egy csapásra. Az a benyomásom, hogy valahogy magasabb isteni hatóságok hozzák meg a döntést, nem pedig, nem pedig mi, hiába is tartjuk ezeket az üléseket, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Természetesen, ami a nemzeti perspektívát életi, már nem könnyű úgysem a helyzeten, de jelenleg pedig ugye arról van szó, hogy Lamaszur úr meghatározza a saját irányvonalát, aztán ott van Kalfinő, úr, Polgir úr, ott van a mi elnökünk, tehát itt vannak ezek a különböző irányvonalak, és valahogy az a benyomásom, hogy mi a többiek pusztán nézők, megfigyelők vagyunk, legalábbis időnként. De mindenki küzd a saját szakbizottságában? Küzdjön? Hát igen, persze ez a válasz. Yeah, you want to add to anything on that? Just briefly. solamente decir que yo también en la comisión. Igen. Egyébként én más szakbizottságokban is figyelemmel követem ezt a kérdést. Ugye itt az infrastruktúrák rendkívül fontosak, fontos tehát az, hogy megfelelő finanszírozási hátteret tudjunk adni ennek a projektnek. Um, Dominic, briefly. Oui, très brièvement, en fait. Csak nagyon röviden. A 2014-es büdzsével foglalkozom jelentéstevőként. Nos, hát itt fontos az, hogy megvédjük e ezeket a pozíciókat, ugyanis a bizottság azt szeretné, hogyha jó kontaktusokat őriznénk meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel lezárhatjuk ezt a napirendi pontot is. Következő napirendi pontunk egy workshop. Az Unió által kötött közlekedési megállapodás áttekintése. És akkor most 5 perc szünetet tartunk. Colleagues, can I ask you to take your seats again? Mindenki foglaljon helyet, kérem. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Következő napi rendi pontunk Unió által kötött légiközlekedési megállapodásokat áttekintő munka értekezett. Itt van három ö, szakértőnk, Örnim Andersteinen, Props úr és Szénkán. Itt alapvetően el fogják mondani a vendégek a véleményüket. Itt van a jelentés is, itt vannak a szakértők, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy 10 percben foglalják össze a szakértők a mondani valójukat, mert akkor az időt be tudjuk tartani. Vandenstein úr következik. Köszönöm szépen. Először is mindenkinek jó napot szeretnék kívánni, miután én vagyok az első felszólaló, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Röviden szeretném áttekinteni az Európai Unió által kötött légiközlekedési megállapodások rendszerét itt az Egyesült Államok és Kanada tekintetében. Hát először is a három pillérről szeretnék beszélni. A stratégiák, amelyeknek az a célja, hogy az nemzetközi légiközlekedésben a verseny megvalósuljon. Az Európai Uniós standardek rendkívül fontosak az európai piacra való belépés szempontjából. Aztán a kettes és a hármas pilléres tárgyalások az Európai Unión kívülre vonatkoznak, és az a cél, hogy a harmadik pilléres partnereket megtaláljuk, itt két kritériumot kell figyelembe venni. Az egyik a gazdasági kritérium, illetve az Európai Unióhoz való kapcsolat, és másrésztről pedig a politikai akarat kérdése. A kisebb piacokat is lehet jól szabályozni nemzeti szinten, de ez csak akkor megvalósítható, hogyha csak néhány tagállamról beszélünk. Az Európai Unió hármas pillérbe tartozó tárgyalásokat folytatott az európai, az Egyesült Államokkal, Kanadával, Brazíliával és Új-Zélanddal. Ezek az úgynevezett OAA koncepcióba tartozó kapcsolatokra vonatkoznak. Az egyik fontos szempont ebből a szempontból a liberalizáció. Itt az árak, a kapacitások, valamint a jogalkotási konvergencia kérdései merülnek fel. Fontos tehát a standardek, a biztonság, a környezetvédelem, a versenykérdések, fogyasztóvédelem és így tovább. Az Európai Unió és az Egyesült Államok szempontjából a dereguláció, illetve a liberalizáció azt jelenti, hogy elveszük a vonatkozó szabályokat, egy különleges helyzethez vezet. Másrésztről, hogyha elhisszük azt, hogy az igazi versenyhelyzethez pozitív jogalkotási környezetre van szükség, és logikál, logikus következményekre, hát akkor ugye az egyenlő bánásmód, egyenlő feltételek elvét kell folytatni. És ez nagyon sok területre vonatkozik, közös bizottságok felállítása, ilyen például. Itt egy olyan területet kívánunk létrehozni, amely a piacszabályozó szerepet tölt be. Az 1990-es években ugye harmadik országokkal történtek megállapodások, de most külön, akkor tulajdonképpen csak hét szerepet töltöttek be ezek a megállapodások a különböző jogi szabályokat követő területek között. Most pedig a lépésről lépésre történő mód, módszert alkalmazzuk, és ehhez realista megközelítése van szükség a különböző fázisok megállapítása szempontjából. Itt összehasonlításokat teszünk, mi is változik a jelenlegi státuszkóhoz képest a megállapodás kapcsán. Elnézést! Az Egyesült Államokkal partnerként bántak politikai szempontból a bilaterális egyezmények kapcsán 1992-ben a tárgyalások során merült ez először fel. De ugyanakkor az együttműködési lehetőséget, hálózatok építését is létrehozta, megengedte ez a megállapodás a fogyasztók javára. Azonos feltételek mellett az Egyesült Királyság volt az egyetlen kivétel, amely egyfajta mélyebb piaci penetrációt kívánt megvalósítani. miután nem sikerült a befektetői jogokat megszerezni, még akkor sem, hogyha Európai Uniós szinten folytak a tárgyalások, ezért igazából az Európai Uniós oldalnak nem volt különleges mm, szerepe ebből a szempontból. Arra jöttek ugyanis rá, hogy fontos az, hogy először a befektetéseket liberalizáljuk. Az Egyesült Államok ezt először megtette, de aztán a kongresszusban nem sikerült végigvinni ezt a gondolatmenetet. Az Egyesült Államokban bejegyzett légitársaságok szempontjából, de az Egyesült Államok elfogadja azt, amikor az Európai Unióban bejegyzett társaság kíván tevékenykedni az Egyesült Államok területén. Jogbiztonság és a nagy hálózatok létrehozása voltak a fő célok. Végül is az Egyesült Államok elfogadta a vegyes bizottságok létrehozását, amelyet korábban elutasított. Az Európai Unió USA vegyes bizottság ö, működése a különböző mechanizmusok alapján történt megha- került meghatározásra, és ö, jogszabályi hatékonyságra tere- törekedtek. A bilaterális tárgyalások tovább folytak, de az én meg az én dokumentumom a kanadai helyzetet is leírja, ugyanis ez egy kicsikét más, bár sok szempontból hasonlít az USA-EU kapcsolatokra. Nagyon más a helyzet a státuszkó szempontjából Kanadában. Ugyanis itt egyfajta patchwork alakult ki, és részben nyitott piacokról beszélünk, 13 olyan restriktív pontban állapodtak meg, amelyeket figyelembe kellett venni. Az úgynevezett Blue Sky politika korábban sokkal korlátozóbb jellegű volt, Például Kanada nagyon szigorú politikát folytat a különböző liberalizációs politikák szempontjából más észak-amerikai piaci szereplőkkel kapcsolatban. Éppen ezért a 2009-es megállapodás a következőket hozta. A két utolsó kategória csak ez a kettő utolsó kategória mutatott változást. A korábban korlátozott szolgáltatásokat most teljes mértékben liberalizáltuk, de ahogyan elmondtam már, az EU és Kanada nem egészen ugyanúgy néz ki, mint az EU-USA kapcsolatok. Tehát itt még nagyon sok minden mást kell tennünk. Éppen ezért az EU-Kanada egyfajta problématikát, egyfajta problémát is mutat, amely a megállapodás annexében szerepel. Itt a külföldi befektetésekre vonatkozok. Ugyanis a befektetések a kanadai területen problémássá váltak. Az ötös szabadságjogok az EU Európai Unióban bejegyzett társaságok számára nagyon fontosak voltak. Az Egyesült Államok, illetve Kanada a következő fázisba szeretne lépni. Mi is lehet a következő lépés, milyen lehetőségek vannak annak érdekében, hogy egy kicsikét megtöltsük élettel ezeket a tárgyalásokat, és egy szélesebb keretbe tudjuk helyezni a minőség ellenőrzés rendkívül fontos, hiszen úgy kellene tekinteni a légiközlekedésre, mint egyfajta közjószágra. A befektetések kérdése nagyon fontos. Itt a fő cél az lehet, hogy a kivételekről tárgyaljunk, az úgynevezett nemzeti elbánási politikákról, amelyek szinte minden más, minden más iparágban léteznek. Amennyiben vannak kérdések, azokra majd később szívesen válaszolok. A tárgyalások az USA és az Egyesült Államok, illetve Kanada között úgy folynak, mint bilaterális szinten folynak. Az Európai Unió strukturális különbségeket mutat a két tárgyalópartnerrel, a kérdéseket úgy kell felvetni, hogy vajon az Európai Unió mandátuma bizonyos célok mentén fogalmazódjon-e meg, és egy Európai Uniós szintű közlekedési megállapodás-e a célja, vagy pedig a külön esetekre bilaterális megoldásokat keressünk. Amennyiben kérdések vannak, nagyon szívesen válaszolok ezekre, akár most, akár a három prezentáció lezárása után. Köszönöm szépen. Most először meghallgatjuk a prezentációkat, és utána kerül majd sor a kérdésekre, de köszönöm szépen, hogy betartotta az időt, ezért nagyon hálás vagyok. Claude Probst a következő előadónk, ővé volt a második rész. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az Európai Parlamentnek is, hogy meghívtak, hogy előadást tartsak. A feladatom az, hogy értékeljem a megállapodások hozzáadott értékét, és ehhez egy kutatást végeztem, megnéztem, hogy milyen kritériumokat lehetne alkalmazni, és arra jutottam, hogy a bizottság az első 2002-es közleményében maga, objektív, maga a célkitűzéseket határozott meg. Ezt lehet olvasni a jelenlegi transzparensen, ezeket nem fogom most lefordítani és mivel ezek a célkitűzések nem változtak meg a későbbiekben, ezért úgy gondolom, hogy ez megfelelő referencia pontot nyújt, amikor értékelni kívánjuk, hogy a megállapodások elérték el céljukat, vagy sem. Hogyha megnézzük az első célkitűzést, ez jogi jellegű volt, meg az a lényege, hogy a megállapodás lehetővé teszi-e azt, hogy a kétoldalú tárgyalások, a kétoldalú megállapodások megfeleljenek a közösségi jogszabályoknak. Igen, 55 horizontális megállapodás született harmadik országokkal, és ez megfelel a közösségi jogszabályoknak, tehát harmonizálni lehetett velük. Hatékonyak és jól működnek. Nos, a, a légi közlekedés területén általános probléma, hogy a kétoldalú tárgyalások, a megállapodások csak azokat érintik, akik ebben részt kívánnak venni. Vannak azonban olyan országok, amelyek nem szeretnének ilyen megállapodásokat kötni, és nagyon nehéz meggyőzni ezeket az országokat kétoldalú tárgyalások keretében. Természetesen lehet némi nyomást gyakorolni ezekre az országokra, de ez nem mindig működik, ezért a bilaterális rendszer eléggé korlátozott. Aztán van még egy probléma, vannak olyan országok, akik úgy gondolják, hogy a kétoldalú megállapodások kapcsán bizonyos, bizonyos cégek bizonyos résztvevők előnyre tesznek szert. Úgyhogy azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a horizontális megállapodások lehetővé teszik, hogy a kétoldalú megállapodásokat összhangba hozzuk a közösségi jogszabályokkal, viszont nagyon fontos az egységes piacban rejlő lehetőségek maximális kiaknázása. nézzük, a bizottság a nemzetközi rendszert megkívánta reformálni, hogy javítsa a légi közlekedést, illetve a tőke szabad mozgását is lehetővé tegye a légi közlekedési ágazatban. Ezzel kapcsolatban két aspektust kell megvizsgálni. Egyrészt, hogy a megállapodások stimulálják-e, élénkítik-e a légiközlekedést, avagy sem. Nos, azt mondhatjuk, hogy elég nehéz erre egyértelmű bizonyítékot találni. tehát, hogy ezek a harmadik országok, akik megállapodást kötöttek a, a közösséggel, az Európai Unióval, jobban fejlődtek el a légiközlekedés terén, vagy sem. Nos, az Eurostat eredményeit nyilvános dokumentumokban olvashatjuk, és lehetőség nyílik arra, hogy összevessük a különböző eredményeket, a különböző országokat, ahol azonban a piac azonosságokat mutat, tehát meg lehet nézni, hogy a megállapodás, azok az országok, amelyek megállapodást kötöttek, gyorsabban fejlődtek. Erre a válasz az, hogy nem. Van eh, egy különleges eset, Marokkó esete, ahol azt, azt látjuk, hogy eh, a marokkói kormány erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy liberalizálja ezt a piacot, de ezt nehéz megállapítani, hogy, hogy valóban ez az Európai Unióval kötött megállapodás eredménye, e avagy sem. Aztán a bizottság egy közleményt adott ki arra vonatkozóan, hogy ez mennyiben változtatta meg a tarifákat. Véleményem szerint a tarifarendszer annyira komplex, annyira bonyolult, hogy nagyon nehéz ezekből következtetést levonni. Összehasonlíthatjuk az eredményeket azon országok eredményeivel, akik nem kötöttek megállapodást az EU-val. Ahogyan ezt láttuk Kanada esetében is, a megállapodások új lehetőségeket nyitnak, új jogokat, jogokkal ruházzák fel az államokat. Meg kell nézni, hogy ezek az országok ki tudják-e aknázni az ebben rejlő lehetőségeket. Nos, az Eurostat adatai erre sem adnak egyértelmű utalást, nem lehet ebből egyértelmű következtetéseket levonni. Tehát nem tudjuk, hogy a, az adott országok közlekedése, illetve forgalma gyorsabban fejlődött el, vagy sem. Tehát jelenlegi véleményem az, hogy a megállapodásokról nem mondható el egyértelműen, hogy élénkítették a légiforgalmat, vagy a légiközlekedést. Ami pedig a tőkemozgást illeti, Kanada esetében van egy olyan rendszer, amely egy kölcsönös beruházást, befektetést tesz lehetővé a légiközlekedés területén, azonban azzal a feltétellel, hogy a kanadai parlament megváltoztatja a jogszabályait, erre ők nem hajlandóak. Aztán ott van a Örményország, Jordánia, Moldova, Marokkó esete. Itt egyszerűen arról van szó, hogy amennyiben fölmerül az ezzel kapcsolatos kérdés, akkor esetenkénti választ kell találni, tehát nincsen egy általános megoldás. Egy-egy olyan esetről számolhatunk be, ahol megnyílt az, a szabad tőkemozgás előtt a lehetőség, a Balkán térségével kötött megállapodásról van szó, de ez egy elég különleges megállapodás a Svájccal kötött megállapodás hasonló eredményeket hozott, illetve ezt mondhatjuk el Norvégiáról, illetve Izlandról is. Itt a, ezek az országok elfogadják teljes mértékben az Európai Uniós jogszabályokat, és ezzel garantálják a megfelelő biztonságot. Tehát, ami a beruházások területén az eredményeket illeti, itt sem számolhatunk be egyértelmű eredményekről. Aztán a harmadik célkitűzés a versenyt, versenyre vonatkozott, kiegészítő jogokkal ruházzák fel az országokat, ezek a bilaterális megállapodások, gondolok itt a szolgáltatási kapacitásokra és a verseny élénkítésére. Azonban liberális partnerekkel kötöttünk megállapodásokat, és Ez azt jelenti, hogy nem, nem tudtunk többet biztosítani, a, mint az eddigi megállapodások. Ami pedig a többi intézkedést illeti, amelyek kapcsolódnak a verseny élénkítéséhez, a balkáni térséggel kötött megállapodásokat kivéve, ugye ők szeretnének igazodni a az Európai Unióhoz, és elfogadják a szerződésben szereplő kitételeket. A többi megállapodás csak nagyon kevés olyan erre vonatkozó kitétel tartalmaz, Például gondolok itt az állami támogatásra, ugye ez nagymértékben érinti a versenyhelyzetet, de nincsen semmi olyan intézkedés, amely arra utalna, hogy hogyan kell megoldani a problémás eseteket. Tehát itt sem, itt sem láthatjuk azt, azt az eredményt, hogy pozitívan érinteni a versenyhelyzetet, pozitívan érintenék ezek a megállapodások. Ami pedig a szabályozás harmonizációját illeti, itt a, nem csak a légiforgalmat kell harmonizálni, hanem a szabályrendszert is. A legnagyobb partnerekkel kötött megállapodások kitételeket tartalmaznak a biztonságra vonatkozóan, és itt a jó, jó pár éve meglévő szabványokat, illetve standardokat próbálják érvényesíteni. azt láthatjuk, hogy évtizedek óta tárgyalásokat folytat, folytatunk a Kanadával, Amerikával, Brazíliával, a szabályozás harmonizációjára vonatkozóan, de úgy tűnik, hogy még ezen a területen is váratnak magukra az eredmények. Ami pedig a többi megállapodást illeti, a szomszédos országokkal kötött megállapodásokat, vannak átmeneti intézkedések, a közösségi jogszabályokra, jogszabályokkal való harmonizációt illetően. Itt az ötödik szabadságjog biztosításáról van szó, illetve az a szabályozás harmonizációjáról az, az EU jogszabályaival. Tehát átmeneti eljárások vannak érvényben, ezek azonban nagyon bonyolultak, a kiegészítő jogok érvényesítéséhez nagyon fontos a feltételek teljesítése, miről is van szó, az Európai Uniós jogszabályokkal, jogszabályokhoz való közelítésről, tehát itt szintén egy bonyolult helyzetnek vagyunk tanúi, és egyetlen egy olyan esetről tudunk, ahol valóban harmonizációra kerülhet sor, ez a, ez a Balkán térséget illeti, és itt különösen fontos kiemelni a biztonsági intézkedések harmonizációját. Erre utaló pozitív lépések történtek a Balkán térségével való megállapodások során. Aztán nagyon sokszor azt látjuk, hogy harmonizálni kívánják jogszabályaikat az országok, például a biztonsági kérdések területén, de nem igazán látják ennek a metodológiáját. Ezektől az országoktól azt kérjük, hogy alkalmazzák az EU-s jogszabályokat, például, és, és érvényesítsék, a, a, fogadják el a bizottság, illetve az ESA, az ESA ö, hatáskörét, de hát ezek az országok nem mindig kívánják ezt jóvá hagyni, nem mindig fogadják el, hogy a bizottság, tudja, bizottság dönthet a problémás esetekben. Ez pedig azt jelenti, hogy ezek a megállapodások jó pár célkitűzést meghatároztak, azok, azonban ezek nem egyértelműek, és vannak olyan szabályozások, amelyek amelyek a harmonizációjára nem kerül sor. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy a horizontális megállapodások egyértelműen hozzáadott értéket hoztak, és a tőke szabad mozgását elősegítették, fontos az, hogy a különböző tagállamok korlátozásokat ne léptessenek életbe. Ami a Balkán térségével kapcsolatos megállapodásokat illeti, ez egy jó megállapodás, azonban az átmeneti eljárások, az átmeneti intézkedések igen bonyolultnak bizonyultak. A konvergencia problémája komoly fejfájást okoz bizonyos területeken, gondolok itt elsősorban például a légiközlekedés biztonságára. És fontos az, hogy más területeken is a szabályozást harmonizálni tudjuk. Tehát zárásképpen hadd mondjam el, hogy a megállapodások a jelenlegi érvényben lévő kétoldalú megállapodásokhoz képest nem igazán hoztak többletet, nem igazán hoztak újat, a kevésbé liberális országokkal is tárgyalni kell, megállapodásokat kell kötni, azonban itt esetleg a piachoz való hozzáférés korlátozásába ütközünk, és itt fölmerül a kérdés, hogy az Európai Unió hogyan érvényesíti az általa elérni kívánt eredményeket. Ezen, ezen országok nem nagyon akarnak tárgyalásokba bonyolódni az Európai Unióval, és ezért, hogyha a célkitűzéseinket meg akarjuk valósítani, akkor lehet, hogy ki kell lépni a bilaterális megállapodások keretéből, és esetleg a WTO keretében kell gondolkodni, vagy pedig a több ágazatot felölelő bilaterális kapcsolatok területén. Itt így érhetünk el eredményeket. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm. Attar Hussein Khan úr a következő szólónk, aki az Európai Légiközlekedési Szövetség megbízott főtitkáraként szólal fel. Köszönöm, elnök úr! Jó reggelt! Jó napot szeretnék kívánni a szakbizottság tagjainak. Örömmel vagyok itt, hogy szövetségünk nézeteit ismertessem az átfogó légközlekedési politikával kapcsolatban. Visszatesszük Európát a térképre, ez a címe az előadásunknak. Azért választottak ezt a címet, mert úgy gondoljuk, hogy az átfogó politika fels, elsősorban az európai légiközlekedési vállalatok versenyképességét kell, hogy szolgálja, ez a lényege a veleje a dolognak. Miért hogy fontos ez? Nos, azért, mert az európai légiközlekedés 1 milliárd euróhoz naponta, naponta az európai gazdaság konyhájára. Több mint 5 millió embert alkalmaz, foglalkoztat Európában az ágazat, és ha belevesszük ezekbe az idegenforgalmi vállalatokat, és egyéb kapcsolódó ágazatokat, akkor 8-9 millió munkahelyet jelenthet. Az EU légiközlekedés vállalatok, nem csak az EA tagok, hanem a többiek is, körülbelül évente 800 millió utast utaztatnak. Európán belül is, meg interkontinentális járatokon, és hát nagyon fontos eleme, ez önmagában is már az európai gazdaságnak. Továbbra is úgy hisszük, és látják az ábra közepén, hogy a network működtetők és a nagy európai központok működtetői révén lehet a leg, gazdaságilag leghatékonyabb módon mozgatni utasokat világszerte. Tehát látják, hogy a multiplikátor hatás érvényesül, és ez a gazdasági életképességét mutatja a nemzetközi haboknak. Ugyanakkor 30-30% az európai utasoknak átszállással, transferjáratokkal jut el úti céljához, és az európai légitársaságok négyszer annyi munkahelyet hoznak létre és tartanak fent Európában, mint a nem európai interkontinentális járatok működtető. Ez is komoly érv amellett, hogy érdemes európai légitársaságok révén fenntartani a gazdasági részesedést. A légiközlekedést, Európa légiközlekedést a világ többi részén infrastruktúra részeként kezelik, tehát ezek a nemzetközi hub központok Európában rendkívül fontosak. Versenyeznek a közel-keleti és távol-keleti csomópontokkal, például az indiai, Indiában vagy Dél-Amerikában hasonló a számok, viszont mi eléggé le vagyunk maradva Európában az, ezekbe a csomópontokba tett beruházásokkal, ez pedig gyengíti a versenyképességét az európai vállalatoknak. Kicsit részletesebben vizsgálva a kérdést, mit tegyünk annak érdekében, hogy az átfogó légközlekedési szakpolitika hasznos legyen. Először is a saját házunk táját kell rendbe tenni. Nem csak értem van nemzetközi megállapodásokat kezdeni liberalizáció tárgyában, ahogy az előző hozzászóló mondta, anélkül, hogy itthon nem rendeznénk a dolgainkat Európában. Az európai légiközlekedési vállalatok továbbra is a legsúlyosabb adóterheket viselő vállalatok világszerte. Ez nem tesz jót az európai légiközlekedési vállalatok ö, versenyképességének. Európában van egy sor olyan szabályozás, például az állami támogatások szabályai, az indító tőke szabályai, amelyek destabilizálják Európa versenyképességét. Egyrészt fontos a hatékony infrastruktúra. Egyrészt a, a, a földi infrastruktúra, erről beszéltem az előbb, de a Single European Sky program fontosságát is szeretném, amellett is szeretnék érvelni. És globális kérdéseket globális szinten kell kezelni, például az EU ETS-ben való részvétele az európai légiközlekedésnek jó példa erre. Vagy az AKEO szintje is ilyen globális szint. Hadd szóljak arról, milyen feladatokat látunk interkontinentális szinten. A szakpolitikát világos üzleti esetekre kell alapozni. Hozzászólók beszéltek arról, hogy a kétoldalú megállapodások nem érték el az eredeti céljaikat, sőt, azokat a, azt a hasznot sem hozták meg az európai ipar számára, amit hozzáig fűztünk, úgyhogy önkritikusak kell legyünk, amikor értékeljük ezeket a megállapodásokat. Persze Európa versenyképességet kell erősítenünk alapvetően, erről beszéltem már, ám azt is be kell látni, hogy nem lehet mindenkire ugyanazt a ruhát ráhúzni, az európai és nem európai felek közötti megállapodások körében, tehát ezeket testre kell szabni, realista módon, kreatív módon nagy ambíciójunkat is hozzáigazítva a harmadik piacok lehetőségéhez, tehát nem lehet. A one size fits all semmiképpen sem alkalmazható módszertan. Milyen kritériumot szeretnénk ismertetni önökkel, melyeket fontosnak tartunk? Garantálni kell nemzetközi szinten az egyenlő ö, szabályokat, nem önkr önkritikus, nem részrehajló elemzésre van szüksége a múltbeli lépéseknek, a szabályozási konvergencia és harmonizáció különösen fontos versenykérdésekben, ám be kell látnunk azt is, hogy a környezetvédelem, utasjogok, talán a, a biztonság is olyan területek, amelyek ide sorolhatóak. Kreatívak kell legyünk, nem lehet mindenkire ugyanazt a méretet, ugyanazt a kategóriát ráhúzni, a nem EU országokkal való megállapodások tekintetében, a kölcsönös előnyöket keresve. Ez igaz a kétoldalú, regionális és ICAO szintű megállapodásokra is, erről az előző hozzászóló beszélt, végül, de utolsóban világosan kell beszélnünk a tulajdonlás és ellenőrzés liberalizációról. Az EU-USA Open Skies kétoldalú megállapodásban láttuk, hogy az európai légitársaságok 49%-ban engedik meg a külföldi beruházást, míg az amerikaiak csak 25%-ban. Ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell, világosan, kritikusan kiemelve ezeket, az nem is túl soká. Aztán egy következő fontos kérdés a méltányos verseny. Egy eléggé résztes dia. Szerintünk hogyan lehet a méltányos verseny ügyében eljárni? EU és nem EU ország között. Független hatóság kell, hogy felügyelje a állami támogatásokat, az átláthatóságot nem csak a számvitelben, hanem minden egyéb kérdésben is, például a, a tulajdon struktúrában, a szolgáltatókat beleértve, a költségek átláthatósága, a keresztköltségek elszámolása az infrastruktúrában és a diszkriminációmentes hozzáférés a szolgáltatásokhoz nem EU-s reptereken mindenki számára. Ez így hasból néhány csípőből néhány felvetés. Várom a kérdéseket, és várom Marinescu jelentéstevő úrral az eszmecserét, aki a vonatkozó jelentést írja majd. Köszönöm. Köszönöm, Kán úr. Kérem mindenki jelezze, hogy hozzá kíván -e szólni. Hopp, hopp, hopp, vannak páran. Kúnurral kezdem a nép párt köréből, és aztán megyünk frakció szerint. Köszönöm szépen mind a három előadónak, Van der Stein Kahn úr és Kross úr. Nagyon érdekes módon számoltak be a kérdés összetett voltáról. A mi részünkről azt azt fogalmazhatom meg, hogy négy súlypontot kell meghatároznunk az USA-val, Kanadával és más államokkal való kétoldalú megállapodások, a külső biztosítása a, a járatoknak, a Single European Sky, ám különös módon beszélve a funkcionális légtérblokkokról, ahol nem nagy előre lépés történt, aztán az, a légközlekedés biztonsága, ez gyakran felmerült a szakbizottságban, aztán a interkontinentális járatok kapcsán beszéltünk erről. Kán úr helyesen mondta, hogy először a saját házunk táján kell rendet csinálni, ez döntő fontosságú kérdés. Ez a tagállamokat illetően is fel kell merüljön, és ettől elég el vagyunk maradva. Ezt be kell látni. Egy nagyon 1 milliárd eurós napi forgalomról beszélt ebben az ágazatban, hatalmas mértékű több ezres munkahely számokról. Ezek olyan lehetőségek, amelyet Európa nem szabad, hogy elszalasszon különösen jelenlegi gazdasági helyzetben. Az utasforgalom és áruforgalom a nagy kereskedelmi központok között, Észak-Amerika, USA, Kanada, illetve Dél-Kelet-Ázsia összekapcsolása Dubajon keresztül történik egyre inkább, itt versenyeznünk kell, fenn kell maradnunk, mint csomópont. Éppen a kereskedelem kapcsán a szabadkereskedelmi övezetek az Egyesült Államok és az Európai Unió között fel kell merüljenek, illetve az, hogy ez, ezek milyen kihatása vannak a mi témánkra. Az ETS, korábban is vitáspont, Haladtunk -e ebben valamit is? Van-e lehetőség egyáltalán arra, hogy a széndiokszid értékpapírok megszűnése után is elérjük a célokat, aztán a verseny egyenlőség, egyenlő feltételek a versenyben, nagyon fontos pont, és az a kérdés is, hogy áll hozzá a VTO azokhoz a tárgyalásokhoz, amelyek kétoldalú szinten folynak. Az infrastruktúrával kapcsolatban beszéltünk már a Connecting Europe Facility ügyében, meg a transeurópai folyósók ügyében. Ezek kapcsolódnak a nagy csomó, légiközlekedési csomópontokhoz. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Az infrastruktúrás beruházások a döntés, hogy közúti, vasúti, folyó, belvízi vagy légiközlekedés révén történjene, fontos regionális döntések is kell, hogy legyenek, és a gazdasági növekedés céljai kell, hogy homloktérben legyenek. Erről beszélt. Ez közös feladatokat is róránk. Köszönöm. Mr. Alkidrawi. Alkedrawi úr. Dank u wel, voorzitter, en bedankt aan de sprekers voor hun uh, bijzonder interessante inleiding. Eh, die al bij al niet zo positief is. Köszönöm szépen a felszólalóknak eh, az elmondottakat, minden nagyon érdekes volt. Természetesen nem minden pozitív, mert igazából olyan eh, elvárásokat támasztanak, amelyeket aztán nagyon nehéz lesz megvalósítani. És valóban, amikor euró milliárdokról beszélünk, amelyeket gyakorlatilag az Európai Bizottság különböző hatásvizsgálatokba ölt, és végül is nem lett belőlük semmi. A jelenlegi helyzetben a válság már évek óta elhúzódik, úgyhogy ebből a szempontból sokkal nehezebb lesz végkövetkeztetéseket levonni. Nem tudom, hogy ezzel egyetértenek-e a vendégeink, vagy sem. Azután fontos még az is, hogy a jogszabályi háttér konvergenciája hogyan valósul meg. Arra gondolok például, hogy milyen nagy különbségek vannak a munkafeltételek vagy a fizetések között a különböző ágazatokban. Ezen a területen sajnos nem sikerült előrelépéseket elérnünk, a légi közlekedésben sem, Úgyhogy amikor a konvergenciákat említjük, akkor nem tudom, hogy önök hogyan látják a helyzetet, mit lehetne tenni konkrétan annak érdekében, hogy a harmadik országokban megvalósuljanak azok a követelmények, amelyeket mi szeretnénk érvényre juttatni. Milyen megállapodásokat kellene kötnünk annak érdekében, hogy egységesíteni tudjuk a jogszabályi hátteret. Függetlenül a harmadik országok és az EU közötti tárgyalásoktól, azért vannak ugye itt olyan légitársaságok is, akik magánutas hálózatokat építenek különböző megállapodások segítségével. Egy példát mondanék ennek illusztrálásaképpen. Vannak olyan tárgyalások a különböző légitársaságok között, amelyeknek az ETS rendszerre is hatása van. Nem tudom, hogy ez más témákban is megvalósítható-e vagy sem. És végül is, ami az állami támogatásokat illeti. Hogyha összehasonlítjuk mondjuk a közel-keleten egy csomó pont létrejöttét, illetve az, hogy milyen új légitársaságok érkeznek abba a régiókba. Nos, hát akkor mik azok a nagy különbségek, amelyek az európai megközelítésben mutatkoznak? Meissner asszony, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az előadásokat. Az Kán úr egy azt mondta, hogy több milliárdos potenciális előnyt hozhat ez a vállalat, amely azonban nem valósul meg. Ez fájdalmas, reméljük, hogy sikerrel járunk ezek kiaknázásában. Mind a három előadás arról szólt, hogy az új EU és harmadik államok közötti megállapodások nem sok előnyt hoztak e bilaterális szinten. Persze egy kis előny az az, már abban áll, hogy harmonizáljuk az EU és harmadik országok közötti megállapodásokat, mert korábban nem voltak ilyenek, tehát ez önmagában ez egyfajta előny, úgy bár nem feltétlenül jó a helyzet. Aztán konkrétan az EU-USA megállapodás kapcsán az a benyomásom, hogy sosem tudunk partneri közös nevezőre jutni. Talán azért van ez így, mert elejétől fogva az USA-nak előnyei voltak az EU-val szemben, és ezt igyekszik megőrizni. Kán úr beszélt aztán a piacrészésről, hogy 25% van az európai vállalatoknak Amerikában náluk, nekik meg 49% nálunk. Amikor a delegáció, delegációnk Washingtonban járt, új és új optimista értékeléseket hallottunk, hogy partneri viszonyról fogunk esetleg tárgyalni, mi is akarunk piacérséget, és azt mondták, ó, persze, de aztán amikor az éjszakai repülés tilalma felmerült Európában, akkor elakadtunk annál, és nem ment tovább a tárgyalás. Az EU-sa megállapodást folyamatosan tárgyaljuk ebben a szakbizottságban. Úgy látszik, sosem lesz egyenlő, sosem egyenlő felek között folyik ez majd, mert amikor ki akarjuk egyenlíteni az egyensúlytalanságot, és többet kérünk, akkor ők megint többet kérnek. Tehát fennmarad mindig ez a különbség. Tehát egyáltalán kérdésétlen támogathatja a szakbizottság ezt az egyenlőtlen partnerek közötti megállapodást. Persze az USA nagyon fontos, már csak az, a világpiacon való részesedése miatt is ön az értékelések alapján önök azt gondolják, hogy előre léphetünk ebben? Szerintem nem, ám mégis, hogyha szabadkereskedelmi megállapodás jönne létre az USA és az EU között, Obama úr az első beszédében, ez meg is említette, akkor, akkor ez milyen hatással lehet az ágazatra? Kanadával kapcsolatban látom azt, amit Van der Stein úr mondott, hogy vannak előnyök. Összevetve az, amit Probst úr mondott, hogy semmi előny nincsen, ebben a megállapodásban. Nos, itt ellentmondás van. Kérdés, hogy valóban milyen előny valósult meg. Utolsó kérdés Kán úrnak címezve. Ön az egyenlő játékszabályokról beszélt. Az utolsó előtti dián díja ismertetésében azt mondta, hogy új fajta megállapodásokról kéne elgondolkodnunk harmadik államokkal kötendőekről, hogyha kölcsönös gazdasági előnyöket szeretnénk kiaknázni. Ezt hogyan képzelje ezt az új típus? Az Európai Bizottságot biztosan érdekli, hogy mit lehet javítani ezen megállapodások keretében. A European Sky kapcsán a tagállamoknak nagyon sokkal nagy gondjai vannak ezzel, érdemes volna még újra gondolni ezeket tehát. Lichtenberger asszony, köszönöm szépen. Egy pontra szeretnék visszatérni, ugye pénzügyi sikereket ígérték ezek a megállapodások, ám ezeket nem sikerült kiaknázni. Nem volna fontos pontosan értékelni ezeket országról országra, megvizsgálva, hogy miért maradtak el ezek az előnyök, és aztán visszatekintve ellenőrizni azt is, hogy az Európai Bizottság akkoriban pénzügyi ö, eredményként megjelölt ígéretei miért nem valósultak meg. Aztán az EU-USA megállapodás kapcsán úgy gondolom, hogy egy bizonyos körben területen nagyon problematikusnak ítélhető ez a megállapodás. Az, az utolsó nagy a jelentés tevővel folytatott vita során elkadraói volt az, úgy emlékszem, hosszan tárgyaltunk arról, vitatkoztunk arról, van-e értelme annak, hogy újra és újra új kötelezettségeket, új követeléseket fogalmazunk meg az USA-val szemben, miközben a megállapodások nem valósulnak meg, amiről már sikerült megállapodni, az sem. Érdemes a tovább tárgyalni tehát, ilyen alapon. A, egyre világosabbá válik számomra a, a viszonyokat látva, hogy nem sok a készség a másik fél részről arra, hogy egyenlő alapokon, egyenlő felek közötti megállapodás alapján folyjon ez a dolog. Ennek fényében felmerül a kérdés, tovább lehet-e csinálni, tovább lehet-e folytatni e megállapodások alapján az együttműködést. A kritikus eseteket megfelelő mélységben kell feltárni tehát, és azról is el kell szerintem gondolkodni, hogy a továbbiakban miképpen befolyásolja ez a mi tárgyaló pozíciónkat. Beszélt a szabályozási konvergenciáról és ennek világszerte érvényesülő voltáról. Ugyanakkor a bérek, a biztonság feltételeit összevetjük világszerte, abból azért megfogalmazódhat az a remény vagy igény, hogy az Európai Unió a biztonság koncepcióját nagyon keményen valósítja meg, nagyon magas szinten, de a bérek és a munkakörülmények szintje is magas nálunk, meg a repülési idők szabályozása is szigorú. Tehát azért nem, ha megnézzük a, a, a gigantikus versenytársainkat, bizony azt kell lássuk, hogy arra törekszünk, hogy a farok csóválja a kutyát. Ugyanakkor, ha felpuholnak a mi kritériumaink, akkor az sem feltétlenül előnyös. Tehát ezzel kapcsolatban is végig kell gondoljuk, hogy a megállapodások gyakorlata tovább folytatható-e úgy, ahogy eddig tettük, és mindent az alá rendelni, hogy ó, hát ezzel lehet, hogy tudunk pénzt keresni, és ennek fejében a mi feltételeinket feladjuk, az azt jelenti, hogy kizsákmányoljuk a légi közlekedési ágazatot szisztematikus módon. Tehát nem, csak a pénzügyi pozitív eredményeket kell vizsgálnunk, és ha azt hallgatom, amit Meissner kollégám mondott, például az éjszakai repülés tilalmának feloldása az USA járatok előtt csak azért, hogy lehessen tovább tárgyalni, miközben az eredményeket még nem is látjuk körvonalazódni, hát ez bizony arra sarkal engem, hogy több figyelmet szenteljünk ezeknek a témáknak, és az Európai Bizottságtól is azt kérem, hogy kicsit komplexebb módon gondolkozzon, és ne csak a dollár jeleket lássa a szeme előtt villogni. asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az előadóknak is, hogy itt vannak, és hogy ilyen áttekintést adtak. A megjegyzéseim előtt egy kérdésem lenne. Itt van ez a brossúra, és a kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy nincsen egy teljes körű szolgáltatásokat tartalmazó lista. Ugye beszéltünk ezekről, de nem látok itt egy átfogó listát. Tehát ez az első megjegyzésem. Tisztelt elnök úr, emlékszem, hogy már jó régen foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és akkor emlékszem, hogy azt mondtuk, hogy a, az Európai Unió, illetve az USA közötti szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodás területén ez lesz majd a csodaszer. Úgy tűnik, hogy minden az USA-ra koncentrálódik nem azt mondom, hogy nem kell arra odafigyelni, hiszen egy óriási piacról van szó, de tudni szeretném, hogy mi a helyzet Brazíliával kapcsolatban, hiszen van USA-Brazília megállapodás, nekünk pedig nincs. Mi a helyzet Kínával, Oroszországgal, Indiával, óriási fejlődő, illetve kialakulásban lévő piacokról beszélünk. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban elmondanák, hogy mi is a jelenlegi helyzet, amennyiben erre lehetőségük van. Ahogy mondtam, jó pár megállapodás született, ezzel kapcsolatban részleteket szeretnék látni. Itt van ugye a brosúra, ahogy mondtam, de nincs benne teljes körülista. És akkor az EU-USA témája, ez is már hosszú időre nyúlik vissza. Nos, nem tudom, hogy miért gondolja azt bárki is, hogy többet kaphatunk, mint amit ők kaptak amikor megnéztük a tulajdonjogot, illetve az ellenőrzést, nos engem igazából nem érdekel, hogy kinek a tulajdonában vannak a cégek, hiszen tudjuk, hogy, hogy bizonyos vállalatok például más kezekben vannak. A kérdés az, hogy mennyi időt szánunk az EU-USA kapcsolatokra, miközben ott vannak a fellendülőben levő piacok is, azokra is oda kellene figyelni. Igen, megemlítették Kanadát, Kanada szintén egy jelentős piac. Örülök az képviselőjének is, hiszen örökké a versenyről beszélünk, a szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodásokról, de ha megnézzük az EU versenyképességét, illetve az egész Európára kitekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon nagy terhekkel kell számolnunk, és erős adókkal. hagyjuk, hogy ebben óriási különbségek legyenek, aztán ott van a kibocsátással kapcsolatos kereskedelmi rendszer, ez sem vezetett nagy sikerekre, tehát azt hiszem, hogy itt még van teendőnk. Mindannyian abban reménykedünk, hogy valamilyen megállapodás születik majd. Aztán ott van az egységes égbolt. Önök is tudják, hogy én híve vagyok ennek a témában. témának, azonban bizonyos tagállamok esetében hiányzik a kötelezettségvállalás, és itt nem az Egyesült Királyságról beszélek. Ott van a technológia, ott vannak a szolgáltatások, csomó, egy nagyon, sok-sok minden, amit eladhatnánk világszerte. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan gondolkodik erről, illetve más területeken is nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tagállamok megfeleljenek az elvárásoknak, illetve a kötelezettségvállalásaiknak, gondolok itt például a FEBS-re. Tehát valóban kreatívnak kell lenni, nem lehet egységes megoldást találni mindenki számára, hiszen ez nem létezik. Különböző kultúrákból származnak az emberek, különböző ipari, illetve üzleti kultúrákat ismernek, azonban kell, hogy legyenek bizonyos standardok, szabványok, és bizonyos dolgokat meg kell követelni harmadik országoktól is. Összességében tehát azt gondolom, hogy elnök úr, nagyon is jó gondolat volt az, hogy erre a vitára sort került, nagyon sok nyitott kérdés van még, és további információra van szükség. Minden jót kívánok a légi közlekedéssel kapcsolatos megállapodásokkal kapcsolatos vitához. Kíváncsi vagyok, hogy majd milyen eredményeket produkálhatunk. Azt hiszem, az is fontos, hogy a feltörekvő piacokra odafigyeljünk, és prioritásként kezeljük őket. Az USA nagyon fontos valóban, de vannak még más területek, amelyekkel kapcsolatban erőfeszítéseket kellene tennünk, illetve több információra lenne szükség. Ezek voltak a kérdéseim. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, Presidente. Jó. Köszönöm szépen. Egy olyan gondolatra szeretnék visszatérni, amelyet Said al-Kadraoui is megemlített. Miről is van szó? Arról, hogy melyek azok az alapfeltételek, amelyek mentén a különböző légitársaságok működnek. Úgyhogy a következő lenne a kérdésem. A megállapodások kerete úgy, ahogyan arra nagyon pozitívan rámutattak a szakértőink, az európai légitársaságok nehézségeit is mutatják, főként a keleti légitársaságokhoz képest, hiszen ezek állandóan újabb és újabb befektetéseket tesznek, új piaci részesedéseket szereznek, és nyitnak általában az új piacok felé legalábbis az európai társaságokhoz képest, amelyek szenvednek. Lehet, hogy azért is, mert túlságosan korlátozó jellegűek a piaci feltételeink és a jogszabályi háttér is. És gyakorlatilag a mérlegüket nagyon gyakran veszteséggel zárják, ebből pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egyre kockázatosabb az ő nyereségükre alapozni, sőt, inkább arról is beszélhetünk, hogy majdnem biztosra vehetjük a veszteséges évzárást. Tehát ezért kellene valahogy szisztemikus módon az Európai Parlamentnek valamit tennie annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon. Hiszen gyakran a mi megközelítésünk csak egy szempontot vesz figyelembe, tehát megnézzük, hogy most mondjuk éppen az izrael vagy az USA-val milyen a kapcsolat, vagy az afrikai országokkal, és így tovább, de lehet, hogy közben a lényeget veszítjük e szem elől, és nem látjuk a fától az erdőt. Tehát azért itt mégiscsak három-négy szempontot alapfeltételként kellene figyelembe venni. Nem, nem igaz? Elnök mennyien úr. Köszönöm. Akkor most ezzel én következem. Néhányan elmondták azt, hogy az Európai Un, illetve az USA és Kanada, Brazília fontos, ez a koncentráció fontos, de mi történik Kína, India tekintetében, Ausztrália, Új-Zéland tekintetében, amelyekről talán, hogyha három-négy sor esik ebben a, szól ebben a jelentésben, Szingapúr is ide tartozik, de akár nem is nagyon merem említeni az Egyesült Arab Emirátusokat, vagy pedig azt, hogy ott mi történik. Ugyanis amikor most megnézem a helyi regionális repülőteremet, Manchester-t, és Foster asszony is jól ismeri ezt a repülőteret, hát A terminálokból Manchesterben az derül ki, hogy a kontinentális járatok, Virgin például mondjuk Floridába tartó járata, de hol vannak a többiek? Hol, van a, hol vannak a katái repülők? Az Szingapur, Egyesült Arab Emirátusok, tehát látják nem, hogy mire gondolok, egész egyszerűen a regionális repülőtérről csak egyetlen egy légitársaság, a Virgin európai. Olyan repülőtársaságokról beszélek, amelyek innen indítanak interkontinentális járatokat. Tehát itt mégiscsak egy kicsikét túl turboztuk ezt a helyzetet, de nézzük meg a Sárdögol repülőteret Párizsban. Nagyon sokan ugye használjuk is ezt a repülőteret. Én megpróbálom a Heathrow-t elkerülni, amikor csak tudom. Úgyhogy abban most bele sem mennék, de nézzük például akár Frank- Frankfurtot. Úgyhogy az önök koncepciója azért egy kicsikét aggaszt engem. A másik gondolat, amire mindenképpen utalni szerettem volna, ugye a szolgáltatások csökkenése. Elkadraui úr beszélt a hálózatokról, vagy szövetségekről, hogy hogyan is néz ki a helyzet velük kapcsolatban. Tudjuk, Ugye most már, ne, hogy nem a Lufthansa-nál veszünk repülőjegyet, hanem a Star Alliance-nél, vagy ez más társaságokra is igaz lehet vagy amikor a manchesteri szolgáltatásokról beszélek, egyre több ö, mm, útvonalat is megnyithattak volna, de igazából a szolgáltatások csökkenését okozták ezek a megállapodások. Mondjuk Csikágóban naponta egy járat volt, 7.57-eseken kellett utazni. Mondjuk azt, hogy ezek finoman szólva nem a legkényelmesebb járatok. Ennyit tehát a liberalizációról. Kajáha úr! bizonyára emlékeznek, emlékeznek még arra, hogy micsoda fantasztikus megállapodást kötöttünk az Egyesült Államokkal. És akkor többen is azt mondták, hogy, hogy egy kicsikét úgy néz ki, mintha az amerikaiak malmára hajtanánk a vizet most, de majd a jövőben ez az Európai Unió számára is nagyon jó lesz de nézzük most a saját szempontunkból a helyzetet. Hát én azért úgy látom, hogy ez kicsit üres ez a lekváros ö, üveg. Azt kell, mondjam, hogy nem sokat kaptunk vissza az amerikaiaktól. Tehát egy kicsit az az, ala, az, az érzés alakult ki belül bennünk, hogy mintha a lekvár az úgy megkésett volna, soha nem kaptuk volna meg. És még a akkor nem beszélünk arról, hogy azok a kedves urak miért nem jönnek vissza ide, és magyarázzák nekünk el, hogy hogyan is történhetett ez meg. Nos, hát mindezt fogadjuk el, de azért kérem, hogy ne próbálják megmagyarázni nekünk, hogy mennyire fantasztikusan jó volt számunkra ez a megállapodás. Mondjuk rá azt simán, hogy ez egy megállapodás volt, és kész. Mindenesetre ezzel a jelentéssel az az érdekes, hogy Most ebből kiderül az, amit itt ebben a szakbizottságban már régóta sejtünk, a légiközlekedési megállapodásokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy itt most értékelési rendszert A-tól E-ig, és mondjuk az F lenne a megbukott, egy ilyen rendszer kialakítsunk-e vagy sem, de azért, uraim, nekem az az érzésem, hogy itt megint csak inkább C kategóriáról beszélhetünk, semmiképpen sem a-ról. Lehet, hogy nem egy teljes kudarc, egy F, de azért mégiscsak legjobb esetben átlagos. Baldwin úrnak azt tudom elmondani, hogyha megnézzük ezt a jelentést, akkor itt azért radikális átgondolásra van szükség. Baldwin úr, önnek adom meg a szót. Um, Köszönöm szépen. Kellő mértékben előkészített elnök úr a talajt számomra. Ez is a feladat a elnöknek. Kiváló lehetőség ez, hogy beszéljünk arról, hogy mennyire fontos ez a terület, és megvitathattuk már a kiváló jelentéstervezetet. Jó pár érdekes megjegyzést hallottunk, és ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire érdeklődik a szakbizottság ezen jelentés iránt. Valóban a jelenlegi témánk rendkívül izgalmas, köszönettel tartozom a prezentációkért is. Nagy a kísértés, hogy rengeteg témába belekapjunk, az ETS, az egységeségbolt, stb. stb., de mivel a mikrofont el fogja tőlem venni, hogyha ebbe az irányba adok, ezért csak a lényegre szeretnék koncentrálni. Szerintünk általánosságban véve elég negatív hangvételű a jelentés, mind az eredményeket illetően, tehát hogy mit ért el az Európai Unió, illetve a bizottság, illetve a jövőbeli elképzeléseket illetően is, és ez nagy mértékben ellentétes a mi kommunikációnkkal, illetve a tanács saját következtetéseivel, valamint a Marinescu jelentéssel is. Nagyon meglep a 72. oldalon található sor, miszerint az EU-USA külkapcsolatok fénykora véget ért. Hát 2003-ban született meg a bíróság határozata, és az is nagyon furcsa, hogy itt az Európa Uniós politikák eredményét nem látjuk, hanem az a ellentétes fejleményeket tapasztalunk. Nos, ezt furcsának tartom. Furcsának tartom, hogy vannak ilyen tényszerű hibák. Aztán a Props úr prezentációjában azt láttuk, hogy a jelenlegi légiközlekedési adatok nem mutatnak semmilyen ö, hatást, már ami a két oldalú megállapodásokat illeti, ezek nem voltak semmilyen hatással e, a légiközlekedési adatokra. Marokkót ö, emeltek ki példaként, mint 0%-os hatást. Előtte, a megállapodás előtt az EU tunéziai légiforgalom nagyjából kétszer annyi volt, mint az EU és Marokkó közötti légikorforgalom. A kétoldalú megállapodást követően most pedig az az EU morok, marokkói öm, légiközlekedés 6,6 millióról 11 millióra emelkedett, tehát egy 14 százalékos növekedéssel számolhatunk. Szerintünk 3,5 milliárdos ö, pozitívuma plusszal számolhatunk ezek az adatok eléggé konkrétnak tűnnek számomra, úgyhogy igazából nem értem, hogy miért szerepeltek ilyen negatív adatok, illetve negatív megítélést miért, kapott, miért kaptak a kétoldalú megállapodások. Ami a WTO irányelveit illeti, van itt a leg, ott van a legkedvezőbb, kedvezményezettebb ország elve, Érdekes lenne Kán úrtól látni, hogy az IE hajlandó-e a tárgyalások alkalmával felkarolni ezeket az elveket. Szerintem a WTO továbbra is fontos keretet ad a légiközlekedési szolgáltatásoknak. Visszatérve a szélesebb képhez, jó lenne, hogyha a, érvényesítenénk a több Európa elvét, és nem pedig kevesebb Európa irányába indulnánk. Valóban nem lehet egységes kényszerzubonyt húzni mindenkire és mindenre, de hogyha megnézzük a különböző megállapodásokat, akkor azt látjuk, hogy ezek önállóak és különállóak. Tisztelt elnök úr! Természetesen mindig szeretnénk többet és többet elérni, de azt mondhatjuk, hogy a, a különböző területeken, például az ellenőrzés területén, illetve más szabályozási területeken továbbra is folynak a tárgyalások, és ez azt jelenti, hogy élő a kapcsolat, élnek ezek a tárgyalások. Ott van az EU-kanadai megállapodás, ugye egy, egy, egy, jó, egy e, gazdasági szempontból nehéz körülmények között született ez meg. Szerintem kicsit korai lenne arra a következtetésre jutni, hogy ezek a megállapodások nem működnek. Aztán ott, van a, ott vannak az FTA tárgyalások is, tehát a szabadkereskedelmi megállapodással vonatkozó tárgyalások. Szerintem tehát ezt nem lehet még ilyen egyszerűen lezárni. Aztán a méltányos és igazságos versenyhelyzet szintén nagyon fontos, erről is szó volt. Beszéltünk a múlt héten a Montreali konferencián erről a témáról, egy egységes Európai Uniós álláspontot képviseltünk, és reméljük, hogy ugyanebbe az irányba haladnak majd a további tárgyalások. Elnök úr megemlítette a különböző országokkal való kapcsolatunkat, szeretném felhívni a figyelmét a tanács végkövetkeztetéseire, amelyek egy megfelelően kialakított Európai Uniós megközelítést irányoznak elő, Kína, az ASEAN országok, illetve különböző más országokkal kapcsolatban. Tehát nem minden esetben külön mandátumra lenne szükség, hanem egy ilyen általánosabb mandátumra. És ezzel, ezzel le is zárom hozzászólásomat, még két eljárásbeli gondolatot említenék meg. Először is örülünk annak, hogy a munka korai fázisában Props úrral sikerült tárgyalni. Jó lett volna, hogyha a egy-két kérdésben későbbiekben is tárgyalni tudtunk volna. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy van egy olyan megállapítás ebben az anyagban, mely szerint a bizottság nem bocsát a parlament rendelkezésére információt a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, a vegyes bizottságok üléseit illetően. Szerintünk, hogyha a parlament ezt formálisan kérte volna, akkor a tagállamokkal kapcsolatos dokumentáció átláthatósági szabályok alapján kellett volna eljárnunk, de számunkra semmi problémát nem jelent ez, hogyha a vegyes bizottságokkal kapcsolatos jegyzőkönyvet látni szeretné a parlament, akkor kérjük, hogy ezt jelezzék. Köszönöm szépen. Úgy gondoltam, hogy fel az, hogyha a bizottság is elmondhatja a véleményét a jelentéssel kapcsolatban még akkor is, hogyha negatív véleményt fogalmazunk meg ezzel kapcsolatban. De mégiscsak lehetőséget kell nekik biztosítani. Kiskutyák vagy nagykutyák legyünk, mindegy ebből a szempontból. Vannak-e kérdések a jelentéssel kapcsolatban, vagy a szakértőkhöz akkor ugyanabban a sorrendben folytatjuk a válaszadásokat, ahogyan az előző felszólalások voltak. Két kérdést szeretnék most én megemlíteni az EU-USA kapcsolatának viszonylatában. Azt hiszem, hogy ezt úgy kell felfogni ezt a problémát, mint a jogszabályok konvergenciájából fakadó problémát. Nagyon konkrétak lehetünk ezzel a megoldással vagy megközelítéssel kapcsolatban. Igazából arra van szükség, hogy jobb szociális megállapodások szülessenek az Atlanti-óceán mindkét ország oldalán. A pilóták eh, rendkívül jó kommunikátorok, és nagyon profik is, úgyhogy eh, az analógiák eh, világosan megmutatkoznak az európai és az amerikai pilóták között. Nem tudom megoldani egy varázsütéssel a problémát, de amennyiben a pilóták megpróbálnak üzemi tanácsokat létrehozni a hálózatok szintjén, akkor elég nehéz lesz a helyzetünk, ugyanis hogyha megvalósíthatók az ő követeléseik, hát rendkívül nehéz politikai problémák fakadhatnak ebből, például a befektetések területén az Egyesült Államokban érvényévő jog alapján. Aztán volt egy másik kérdés is, a légiközlekedés és más iparágok közötti kapcsolattal kapcsolatban. Most hát nagyon jó lenne az, hogyha a befektetési liberalizációt általános értelembe vennénk, erről tárgyalnánk, és ennek részeként tárgyalhatnánk a légiközlekedés liberalizációjáról. Ugyanis ebben az esetben motivációként jelenhetne meg ez az Egyesült államok beli jogalkotók előtt, hogy megváltoztassák a jogszabályi környezetet. Többen említették azt is, hogy milyen problémák merülnek fel olyan országokkal kapcsolatban, amelyekkel európai szinten történnek meg, megállapodások, illetve tárgyalások, nem teljes kitekintésű tárgyalásokra gondolok, hanem egy-egy konkrét problémával kapcsolatos megoldásokra. Lehetne itt most példákat hozni. Mindenesetre az Európai Uniónak így nem maradt túl sok mozgástere nem tudja hogyan befolyásolni partnereit, akár pozitív, akár negatív értelemben, pedig erre szükség lenne bizonyos esetekben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel le is zárhatom elnök úr a hozzászólásomat. Köszönöm, Probst úr! Oui, merci. Köszönöm szépen! Ugye itt az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelemre vonatkozólag is felmerült egy kérdés. Nos, hát a bilaterális megállapodások nem kényszeríthetők rá olyan országra, mely nem kíván ilyen típusú megállapodást kötni az igaz, hogy vannak olyan országok, akikkel sikerült megállapodásra jutni, de ott van például Kína, Korea, Japán esete. Ők egész egyszerűen nem akarnak tárgyalásokba bocsátkozni velünk. Lehet, hogy a bizottság azt mondja, hogy próbáljon meg, a, illetve a tanács azt a mandátumot adja a bizottságnak, hogy próbálja meg megkörnyékezni őket, rábírni őket a tárgyalásokra, de ez mégsem fog sikerülni. Úgyhogy ebben a keretben hogyha ők nemet mondanak, hát akkor nem tudunk mit tenni. Mindennek megvan az ára, úgymond. Minden esetre, hogyha a 2002-ben kitűzött célokat el akarjuk érni, akkor szerintem ezt csak megállapodások révén tudjuk megtenni, bilaterális megállapodások segítségével, de az is igaz, hogy hiányoznak az eszközök. Ilyen például az rendszer, ilyen eszköz az rendszer. Ugye kötelezettségeket vállalnak, aztán amikor kiderül, hogy mégsem tették meg a vállalt kötelezettségeiket, akkor összeül egy panel, elemzik a helyzetet, de igazából ennek lesz hatása az európai ö, iparágra ugye is itt versenykérdések is megfogalmazódnak, és a célok lehet, hogy liberalizálási célok, az is lehet, hogy pont ellenkezőleg protekcionista célokat szolgálnak ezek az eszközök. A kérdés inkább úgy fogalmazódik meg, hogy ki az, aki megteheti ezeket a lépéseket, és hogyan teszhetik ezt meg. Aztán ugye volt egy másik kérdés a jogszabályok konvergenciájával kapcsolatban. Véleményem szerint problémás volt. Hiba volt az, hogy ezt összekötöttük a tárgyalásokkal, a járatindítási tár- jogokkal, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Brazíliával, vagy akár még Kínával is vannak megállapodásaink biztonsági kérdésekről, de ezek olyan országok, akik iparvédelmi szempontból azt szeretnék, hogyha ugye itt repülőgép gyártó országokról van szó, és azt szeretnék, hogyha minősítenék gépeiket, és minden országban alkalmazhatóvá válnának. Amennyiben egy országban megkapja a minősítést a repülőgép, akkor már sokkal könnyebb egy másik országban is ezt megkapni. Úgyhogy Szerintem az volt a baj, hogy összekötöttük a repülési jogokat a mm, jogszabályi konvergencia kérdésével. Ezt nem kellett volna. De van, aki azt mondja, hogy igen. Vannak olyan országok, amelyek ebből profitáltak. Ez is igaz vannak olyan potenciális jogok, amelyeket megnyitottunk, de vajon ezek hatékonyak-e vagy sem, hasznosak-e vagy sem? Amennyiben nincs ezekre szükség, akkor megint csak más a helyzet. Az Egyesült Államok nem tudom, hogy ha ezt a lehetőséget kihasználta volna, akkor korlátozta volna-e vagy sem. Mindenesetre azok az adatok, amelyek az én rendelkezésemre állnak, azt mutatják, hogy ennek nem igazán volt értelme. Baldwin úr lehet, hogy azt mondja, hogy ott van például Marokkó esete, ezzel nagyon jól működött. Igen, erre azért választ is adtam. Igen, 2001 óta nagyon jól működött. Azért, mert 2001-ben Marokkó megváltoztatta teljes mértékben a légiközlekedési politikáját, és most azt mondják, hogy a turizmus fontosabb számukra, és ezért unilaterálisan megnyitották a piacaikat, mert számukra a turistaforgalom volt a fontosabb. És hát ugye innen jön az, hogy kirobbanóan magasak lettek az adatok. Amennyiben nem nyitotta volna meg piacait, akkor ennek semmilyen hatása nem lett volna. És ezzel megint csak visszatérünk az eredeti kérdéssel, akarunk-e Kínával egyezményt, megállapodást, igen, de akkor akarunk természetesen Oroszországgal is. Például ugye akkor azt mondtuk, hogy a Szibérián való átrepülési, repülésre beszedett illetékeket állítsák le. De hát ők azt mondják, hogy nem. Ugye itt a WTO belüli tárgyalásokat is bevetettük, annó még Oroszország nem volt WTO tag, most viszont már az. Hogyha mindezt a WTO-n keresztül tettük volna, akkor egész egyszerűen az adott szót betartathattuk volna egy WTO panellel. Ugye itt a vegyes bizottságok elnökeire vonatkozott egy másik kérdés. És hogy a parlament nem kapja meg a jegyzőkönyveket. Ez nem egy hozzáférés. Lehet, hogy akkor korábban kellett volna mm, felébredni, nem három hónappal később, Én csak sokkal később, tehát három hónap múltán tudtam betekintést nyerni a jegyzőkönyvekbe, én ezt nem hívom szabad betekintési jognak. Hát ennyi a konklúzióként. Elmondtam a vegyes bizottsági jegyzőkönyvek nem mutatják azt, hogy túl nagy figyelmet szenteltünk volna a konvergenciára. Nagyon sajnálom azt, de túl későn kaptuk ezeket meg. Kán úr. Köszönöm, elnök úr. Elég sok kérdés éreztem magaménak. Remélem, hogy mindegyikre ki tudok térni, ha nem, akkor szóljanak. A szabad kereskedelmi megállapodással kapcsolatban, VTO-val kapcsolatban Kún úr vetette fel a kérdést, ám kapcsolódik Baldwin úr kérdéséhez is. Nem tudom, mi lenne a VTU álláspontja, hogyha a mandátumába illesztenék a légi közlekedést. Jelenleg kifejezetten ki van zárva a VTO tárgyalási mandátumból ez a téma. Az Európai Bizottság az Egyesült Államokkal tárgyalva, ha beletenné a csomagba, szerintem gondot okozna. Szerintem a VTO és a vegyes bizottság, illetve az Air Service Agreement hatáját így szívesebben látják. Bár a hatásköröket vizsgálva hosszú távon, és itt most évtizedekről beszélünk, lehet, hogy a WTO egy teljes körű hatáskört kap majd, beleértve a légi közlekedést. Ám most mi az ICAO-val elégedettek vagyunk, szerintünk ez a megfelelő fórum, és akár a, a nem csak biztonsági, operatív kérdésekkel kéne foglalkoznia, hanem szerintem légipolitik, légpolitikai, ö, tulajdonjogi és egyéb kérdéseket is ide tehetnénk. El Hadraui úr kérdése arról, hogy túl, ö, esetleg túl gyors konklúziókat vontunk-e le. szerintem ez a dolog nem olyan hatalmas súlyú kérdés, hogy most pozitív vagy negatíve a végkövetkeztetés. Fontosabb ennél az, hogy realisták legyünk a megállapodás értékelésekor. Ezzel az a gondom, hogy eddig egy kicsit, mint a túl pozitívan festettük volna le a dolgokat. És holott felmerül a kérdés, hogy feltétlenül kell-e harmadik országgal megállapodást kötni. Ezt megelőzően realista piacvizsgálatra van szükség, a tulajdonos struktúrákat, a harmadik, negyedik, ötödik szabadságok érvényesülését, mind-mind vizsgálni kell egy-egy harmadik, tagállam, a harmadik állambeli piac kapcsán. Szerintem ez nem mindig történik meg, ezért ennek a kérdésnek több figyelmet szentelni. És a köz, következtetések tehát nem feltétlenül negatívak. Ami pedig a, a, a társaságok szövetségét illeti, ezek mindig gazdasági kereskedelmi szövetségek és szerződések a légitársaságok között, melyek ilyen elben az óceán túloldalán versenyelőnyöket élveznek egymással kapcsolatban, és ugye optimálisan tudják kiaknázni a piacokat. Nem feltétlenül vagyok, tehát nem feltétlenül politikailag ezek a ezek a légitársaság közötti szövetségek vagy púlok, tehát inkább, mint mondtam, kereskedelmi jellegűek. Mondjuk az ETS tárgyal, ETS-szel kapcsolatban nincs felállóban politikai szövetség. De lehet, hogy a Washingtonban például politikai témákban is szerveződnek majd légitársági szövetségek. De jelen pillanatban nem, nem látom ezek, ennek ilyen jelentőségét. A jövőben szerintem egyre inkább testre szabottabb megállapodások kötnek majd. Ám a témák ugyanazok lesznek a jövőben, mint most, amik most európai szinten, nem európai államokkal ö, mérlegelünk, ám talán merészebbek kell legyünk és innovatívabbak azon közlekedési jogok kapcsán, amelyek tárgyalására nyitva állunk. Vajon beleértjük -e ebbe a munkaköri ö, ö, munkaerőpiaci kérdéseket is, vagy, vagy sem, vagy akár környezetvédelmi kérdéseket is felül magukban foglaljanak-e ezek a megállapodások, vagy a, a, az utasjogok, utasbiztonság, közlekedésbiztonság. Tehát ezek is bekerülhetnek akár, és mint mondottam, ezek a testre szabott megállapodások tekintetében felismerülhetnek. Tehát semmiképpen sem a one size fits all elvét kell követni. Brazília, Kína, Oroszország, India, de ott van Azerbajdzsán, Moldova, Marokkó, és lehet sor, sorolni széles körön adott az országoknak, amelyek mindegyik egymástól különbözik, egyes konkrét ö, oldalaikkal nagyon elégedettek vagyunk, másokkal nem, másokkal nagyon nem. Szerintem még egyszer azt kell hangsúlyoznunk, hogy minden átfogó politika kilakítás előtt értékelni kell és mérlegelni az egyes piacokat és partnereket. Elnök úr, sajnálom, hogy az EU tapasztalata, hogy lefelé degradálódnak a, a szolgáltatások. Szerintem ezt felzetően fel kell hozni a konkrét légitársággal folytatott tárgyalások során. Én a szövetség nevében ezeket nem kommentálhatom, és nem is tárgyalhatom. Foster asszony. Elnök úr, hogyha megengedi, Prupsztornak egy megjegyzést címeznék. Nem látom igazán, hogy merre haladunk a légi közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatások terén. Itt van ez a negatív hozzáállás, itt vannak a problémák. Megkérdeztük, hogy Kína, Oroszország, India esetében miről van szó. Nem, nem részleteket akartam hallani, de valami mégis ezekről a területekről. Aztán ami az amerikaikat illeti, nem csak a pilótákról van szó, hogyha azt elfogadjuk, hogy itt csak a pilótákról beszélünk, akkor nagyon is tévedünk. Nem, a kongresszusról van szó, a, a különböző érdekekről van szó, és végül az egész úgy tűnik, mintha erőharcról lenne szó, önök ott ülnek, ott van a, a bizottság, engem nem ez érdekel, nem ez a kötő, kötélhúzás érdekel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai vitát követően bizony nem sok reményem van arra vonatkozóan, hogy eredményt fognak elérni, hogy mit tesznek. Engem nem érdekel az, hogy mennyiben értenek egyet, vagy nem értenek egyet a bizottsággal, nem ez érdekel bennünket, hanem azt kérjük, azt akarjuk, hogy üljenek le, oldják meg a problémás kérdéseket, és amikor eljönnek ide a szakbizottsághoz, és időt kapnak, hogy beszámolhassanak az eredményekről, akkor konstruktív információkat tudjanak szolgáltatni, lássuk azt, hogy milyen irányba haladnak, milyen eredményeket akarnak elérni. Persze egyértelmű, hogy nem egyszerű a helyzet, de látni szeretnénk azt, hogy mit tesznek ezekben a különböző kérdésekben. Nem tudom, hogy ügyrendi kérdés volt, de ám legyen. Nem tudom, hogy valaki kommentálna, vagy reflektálna erre a felvetésre. Én eh, vettem Van der Stein úr érvét. Az én tapasztalatom az amerikai kongresszussal az, hogy nagyon nem ijednek meg a, a szakszervezetektől, hogy ez a kongresszus hibája vagy sem, vagy mi, azt nem tudom, miben áll ez, de a tény az tény, és ez kapcsolódik ahhoz, amit Van der Stein úr kifejtett. No, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem mindhármuknak a előadásaikat, és azt, hogy eljöttek, és köszönöm képviselőtársaimnak. de utána háromkor folytatjuk az idegenforgalmi cselekvési program tárgyalásával. Viszlát addig!